Okay, colleagues, um, we'll be... Kezdjük el, kollégák. Köszönök még egyszer mindenkinek, aki időben eljött. Tehát még egyszer szeretném megköszönni, hogy időben eljöttek. Egy pillanat szünetet tartok, körbenézek, hogy itt van a jelentéstevő, Diaz de Mera úr, de kimentette magát ma, családi ügyek miatt nem tud jönni. Ám Tanya Fajon itt van, úgyhogy elkezdhetjük. a intelligens határok csomag témáját. Tanya Fajon kezdi el tehát a, a prezentációt. A bizottság? Csak kezdenénk? Mégiscsak? Hogy tartsak egy gyors bevezetőt. Emlékeztetek kollégáimat arra, hogy október 16-án az, ebben a témában bemutatott a bizottság egy, egy technikai tanulmányt, a még nem működő rendszerekre vonatkozóan, ahogy jeleztük, a bizottság egy, egy költségelemzést fog bemutatni, és aztán egyik jelentéstevőnk Tanya Fajon fogja elmondani a saját gondolatait. Most először azonban Rosenberg úr a bizottság részéről 15 percben, maximum 15 percben, és aztán a képviselők jönnek. Ha lesz vita, akkor aki alakul, akkor még egy forduló lehet. Rosenberg úr azonban most ön tarthatná meg a prezentációt, ezt követni aztán a vita. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Ma mutatjuk be a pénzügyi fejezetét a Smart Border tanulmánynak, az intelligens határok tanulmánynak. Igyekszem ezt intelligens módon a jelentés egész évbe bemutatni annak főpontjaihoz, illetve amelyet október 16-án terjesztetünk be itt. Összefüggésbe helyezve a dolgot, 2013. februárjában indította a bizottság egy javaslatot a Schengeni határok modernizálásának igényére válaszolva, két komponensből az IESS és az RDP tekintetében. Az első válasz a társ a jogalkotókról egy csomagra, tehát a tanács parlament részéről, technikai, költséghatékonysági és műveleti agályokat fogalmaztak meg. Ezért 2014-ben egy proof of concept témában megállapodtunk, hogy a fő témákat körbejárjuk. Két szakasza van ennek a koncepciónak, egyik a tanulmányi szakasz, amire vonatkozóan egy technikai jelentést adtunk ki októberben, beleértve a most tárgyalt pénzügyi fejezetet, és utána következik a tesztfázis, amit pilotnak is nevezünk, amit most dolgozunk ki, és ami majd 2015 márciusban indul. Ahogy tegnap Avramopoulos biztos úr elmondta, a teszt szakasz lezárása után, amely szeptemberre várható, 2015 szeptemberére, a bizottság, ahogy lehet, amilyen gyorsan lehet, egy új, egy vadonatúj jogalkotási javaslatot terjesz be 2015 elején vagy a következő év végén végén, éppen 15 végén, vagy 16 elején. És akkor a mostani javaslatokat visszavonják. Igyekszünk válaszolni a tanács és a parlament aggájaira. Most azonban hagy szóljak a költség aspektusokra szóló tanulmányról. A fő célja ennek a fejezetnek az, hogy friss, megbízható költségterveket készítsen, előkészleteket, mind a két elemre vonatkozóan tagállami szintre bontva is. A másik cél az volt, hogy felmérjük, hogy a Smart Border projekt csomagra alokált előirányzat az MFF-ben, a 791 millió az elégségese. A jelenlegi MFF allokáció több, mint elégséges ahhoz, hogy három évi fejlesztés költségeit fedezze 2017-19-ig, és egy év műveletét 2020-ban. Ha a 2013-as javaslatot tekintjük alapnak, akkor a négy éves költség 430 millió lenne. Ha ezt extrapoláljuk egy 7 éves időszakra, összevetve az MFF időszakkal, tudom, hogy ez egy, egy mesterséges szakasz, de kiszámítható, hogy a két rendszerre 622 millió lenne, ami 22%-kal alacsonyabb, mint a most alokált költség. E fontos költségcsökkentés oka több oknál fogva rakatható meg. Egyik ebből kiemelkedő, ez az, hogy az első kalkuláció elkészítése óta, amely több éve történt, a megnövekedett versenynek köszönhetően a piacon a hálózati költségek és szolgáltatási költségek jelentősen csökkentek. Tehát ez a legfőbb oka ennek az árcsökkenésnek. A másik, hogy egy új koncepciót vezettek be, a Nemzeti Uniform Interface koncepciót, amely megtakarításokat hoz, mert a CISZ-ben eredetileg országra szabott tagállami megoldásokat terveztek volna, összekapcsolandó a nemzeti és az EU szintet, ám a tanulmányból kitűnt, hogy sokkal költséghatékonyabb és működőképesebb is az, hogy egy egységes interfész dolgozzunk ki, és ezt minden tagállam alkalmazni tudja. Van még jobb hírünk is. 2013-ban a bizottság javaslatban két különálló rendszert képzeltünk el, interakció nélkül. A tanulmány bemutatja, hogyha egy egységes rendszer működik, az ISS és a RDP funkciókat is hordozva, ennek több előnye lenne egyrészt nem kéne megduplázni az utasok adatainak képzését, csökkenteni a tagállami rendszerekre való hatását, és csökkenteni a költségeket is. A pénzügyi megtakarítása annak, hogy egy egységes rendszert építünk, 49 millió euróra rúg a négy éves időszakban, különféle feladatok, fejlesztési feladatok, licenszdíjak és egyéb díjak tekintetében jelentkeznek ezek a megtakarítások, hogyha ezt egy 7 éves időszakra vetítjük, akkor majdnem 70 milliós a megtakarítás. Ez már azért komoly előnye annak, hogy egy egységes rendszerben egyesítjük a két funkciót. Egy másik aspektus a működő VIS rendszerre való kapcsolat. A tanulmány megvizsgálta a lehetséges szinergiákat az új Smart Border és a VIS rendszer között, és arra jutottunk, hogy ha az ISS és az RTP a vas en együtt kerül fejlesztése annak kezdetétől, az egy 39 milliós költséget hordozna, és ezzel csökkentenénk annak a kockázatát, hogy egy új rendszert a régi alapjára építenénk, miközben egy VIS napi alapon kell, hogy működjön 30 országban. Ez nagyon bonyolult lenne fejlesztés technikai szempontból, így módon a testing és a bevezetés ebben a forgatókönyvben rendkívül bonyolult volna, és nagyon költséges. Míg hogyha egy standalone új rendszer épül, az olcsóbb. Ez nem azt jelenti, hogy ne integrálnánk a két rendszert, épp ellenkezőleg. A tanulmány kifejti, hogy ha progresszív integrációt vezetünk be a VIS-szel úgy, hogy a vízelemeket már a tervezéstől beépítjük a Smart Border rendszerbe, akkor az jó, és aztán egy több év után össze lehet, közelíteni lehet a két rendszert. Ez sokkal biztonságosabb módszertan, picit magasabbak a fejlesztési költségek az elején, ám a tesztelésnél ezek megtérülnek, és a végén nettó megtakarítás könyvelhető el, kb. 4,5 millió eurónyi megtakarítás. A biometrikus azonosítók tekintetében a 2013-as bizottsági javaslatokban az új lenyomat lenne az egyetlen biometrikus elem, 10 az IS-re, 5 az RDP-re. Ám azóta technikai fejlődés állt be a biometria területén, lehet, hogy kevesebb új lenyomattal is működhet a rendszer, és lehet, hogy arcfelismerő rendszer önmagában, vagy újra nyomattal működhetne. Nagyon sok érvés ellenér van az egyes alternatívák mellett, ezt most nem ismertetném, ám ha a költség szempontját vizsgáljuk, úgy tűnik, hogy a különbség a forgatókönyvek között jelentős, de nem olyan nagy, mint első pillantásra gondolnánk. Például a különbség a nyolc fújlenyomatos rendszer és a négy nyomatos rendszer között kevesebb, mint 3 millió euró négy éves időszakban. Ha csak arcfelismerő rendszer működne, új lenyomat nélkül, az lenne a legolcsóbb, ahogy ez gondolható is, 23 millióval kerülne kevesebbe, mint a 8 új lenyomatos rendszer. Ezek a hálózati méretek és költségek adják a különbséget. Ugye minél több adatot gyűjtünk, működtetünk, annál nagyobb a költség. A rendvédelmi szervek hozzáférése a rendszerhez. A 2013-as javaslat nem tervezte a rendvédelmi hatóságok hozzáférését megengedni ezen adatokhoz. A bizottság úgy gondolja, hogy az a rendvédelmi szervek hozzáférések arányosságát és szükségességét be kell bizonyítani, hogyha akarnak ilyet. A tanulmány nem vizsgálta a kérdés politikai vetületét, ám kiszámolta, mennyibe kerülne az, hogyha a rendszert rendvédelmi hatóságok használhatnák. Úgy tűnik, hogy potlagos szoftver és hardware költségek adódnának, hogy a látens adatokat kereshessenek, ez nem volna túl magas. Két és fél milliós volna az éves díj, és ehhez jönne még egy félmilliós fenntartási költség. Ám fontos elem, hogy a rendvédelmi hozzáférés nem, az korlátozott érdeket jelentene, hogyha DTS adatfenntartás csak 90 nap az utolsó kilépés után. A mostani javaslat szerint, tehát az utolsó kilépett az EU-ból, vagy kilépett, akkor 90 napig tartják fel az adatait. Ez nem olyan nagyon nagy keresési előny. Hogyha az adat visszatartási időszakot megnövelnénk egy évre, akkor megugrana a költség. A fejlesztési költség 26 millió volna, az operatív költség pedig 2,3 millióval nőne hogy ha 5 évre növelnénk az adott visszatartási időszakot, akkor 32 millió volna a fejlesztési költség, az éves operatív fenntartás meg 9 millió fölött minden évben. Így itt látható a hatás. Hogy bonyolítsam a képet, azt is meg kell említeni, hogy a jelenleg tervezett nagyon korlátozott adatfenntartási időszak megnövelése a jelentés nézete meg a bizottság nézete szerint mindenképpen szükséges lesz az utasok kényelme és a határátlépés gyorsítása miatt. Az utasoknak ismét újból és újból adatokat kellene szolgáltatniuk, hogyha a visszatartás időszakot nem növeljük meg, és ez a hatás vezetne. Tehát azt hiszem, hogy ezt az ügyet mindenképp meg kell vizsgálnunk, függetlenül a rendvédelmi hatás, hatóságok hozzáférésétől. Ami a regisztrált utasprogramot illeti, a 2013-as javaslat tartalmaz egy RTP tokent, a tanulmány szerint egy ilyen token beiktatása egyáltalán nem szükséges. Egyszerűen az elektronikus útleveleket lehetne használni. Amennyiben ezt az eszközt nem alkalmazunk, 15 millió eurót takarítunk meg. A tanulmány ezen kívül egy alternatív jelentkezési folyamatot javasol az RTP esetében, a kérelmek kezelésére. Itt az az alapgondolat, hogy bizonyos személyeknek biztosítsák azt, hogy online jelentkezhetnek RT státuszra, akik már benne vannak a rendszerbe. Itt felhasználnánk a biometrikus adatokat, amelyek benne vannak az IIS-ben. Ami a pénzügyi vonatkozást illeti, ennek az opciónak nem lenne jelentős pénzügyi hatása, de mindenképpen pozitív hatása lenne a nemzeti költségvetésekre, mm, illetve a humán erőforrás felhasználásra nemzeti szinten. Ami az információs rendszert illeti, a jövőben az, az útleveleket nem bélyegeznék le, így az utasok információt kapnának arra vonatkozóan, hogy a Schengeni térségben még hány napot tartózkodhatnak, hiszen ez az információ már nem lesz látható az útlevélben. Egy hasonló megoldást kellene kiépíteni az utaztató cégek számára, a légiszolgáltatók számára. Ez a 2013-as javaslatban nincs benne ez a lehetőség, ezért pénzügyi vonatkozásait sem vizsgálták meg kell nézni, hogy a gyakorlatban ezt hogyan lehet megvalósítani. Itt több opció létezik, a jelentés ezekre kitér. Azt tartom fontosnak ebben a tekintetben, hogy sem az utasoknak, sem pedig az utaztató, a szolgáltatóknak nincs hozzáférésük a központi rendszerhez. Nagyon szűk körű adatok hozzáférését lehet biztosítani. Itt egy igen-nem választ kapnak az utasok a kéréseikre. Egy ilyen webalapú szolgáltatás költsége 4,2 millióra rúgna a fejlesztési időszakba, és aztán az operatív költség körülbelül 1,5 millió euró lenne évente. És végül Jelenleg az IES és az RTP, az RTP tesztelését nem lehet végrehajtani, mivel nem tudjuk, hogy ez a rendszer hogyan fog kinézni. Azonban egy szimulációt alkalmazunk majd egy korlátozott formában, és így megnézzük, hogy a nemzeti rendszerek, illetve a központi rendszer hogyan tud együttműködni. Önkéntes alapon a tagállamok infrastruktúrát biztosítanak a tesztekhez, a kalkulációk szerint a tesztelés költsége minden opcióra kitérve hat határátkelő helyen, lefedve a legfontosabb opciókat, kb. 2,3 millió lenne. Azonban, tisztelt elnök úr, a kísérleti projektben a határátlépő helyek száma magasabb, és elképzelhető, hogy több helyen lesz szükség tesztelésre. Ön levelet küldött a biztosnak ebben a témában két héttel ezelőtt. Ez, ennek alapján elképzelhető, hogy ez a költségvetés növekedni fog, de még mindig nem éri el a rendelkezésre bocsátott 3,5 milliót zárásképpen. Az új intelligens határrendszer jelenlegi formájában, ahogy az körvonalazódik, kialakítható a jelenlegi MFF allokációkat követve annak keretében, és a tanulmány különböző költségforgatókönyveket vázol, így és politikai döntést hozhatunk. Ebben a kontextusban érdemes megjegyezni, hogy a biometrikus azonosítók, az adatfenntartási, adatmegőrzési eljárások Mindegyik eh, ilyen eljárásnak megvan a maga ára, azonban a tanulmányban erre részletesen információt találunk. És eh, remélhetőleg ez segít majd abban, hogy a következő időszakban a megfelelő döntéseket hozzuk elnök. Köszönöm, Rosenberg úr, most akkor egyből a jelentéstevője Szultánya Fajom, parancsolj. Jó. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az Európai Bizottság képviselőjének ezeket a részletes költség elemzéseket, amelyek a jelentésben vannak. Nem is tudom, hogy honnan kezdjem, mert a helyzet nagyon nehéz az egész javaslattal kapcsolatban. Főként miután tudjuk, hogy az Európai Bizottság tegnap bejelentette, hogy a kísérleti szakasz után visszavonja ezt a javaslatot, és egy újat fog javasolni, vagy átdolgozza ezt, és igazából most még nem is tudjuk, hogy az új javaslat mit fog tartalmazni. Tehát most tulajdonképpen a különböző költségszenáriókat fogjuk megtárgyalni, de végig kell gondolni, hogy milyen opciók állnak előttünk. De Meira úr nincs itt, az elmúlt hetekben, hóvak, hónapok során nagyon jó vitákat folytattunk vele, és köszönöm szépen a bizottságnak és a tanácsnak is az eszmecserét. Nagyon nehéz azt megítélni, hogy mit is fogunk tenni. Nagyon sok kérdés maradt fel, ben, merült fel bennem. De ugyanakkor még mindig alapvető kérdés marad, megválaszolatlan, az, hogy az Európai Bizottság nem igazán javította, vagy nem tudta bebizonyítani azt, hogy erre a rendszer egyetlen szükség van-e. És hogy ezek mennyire szükségesek, mennyire hatékonyak, költséghatékonyak, és tartalmaznak-e hozzáadott értéket. Tudjuk-e javítani ezzel a biztonság helyzetét, vagy pedig leegyszerűsíteni az utazás folyamatát. És ahogyan elmondtuk, a költségek a különböző szenárióktól függenek, én továbbra is úgy gondolom, hogy a parlament számára továbbra is a rendvédelmi erők hozzáférése a legfontosabb kérdés. Most ezzel kapcsolatban sokkal magasabbak a költségek, és van egy másik aggodalmunk is, hogy esetleg nem szeretnénk egyáltalán ezt a rendszert, és erre pedig nincsen lehetőség az eredeti javaslat alapján. Az olasz elnökséggel is találkozunk a héten, vagy találkoztunk, és ebből úgy tűnik ki, hogy a tagállamok ezzel egyetértenek, és a bizottság tegnap azt mondta, hogy nem támogatja ezt a gondolatot. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz megítélni azt, hogy az új javaslatban mi fog szerepelni, és hogyha a rendvédelmi szervek hozzáféréséről beszélünk, akkor további 60 millió euróra van szükség hogyha az adatmegőrzési időszakról beszélünk, most ez megint csak, hogyha 5 évről beszélünk, akkor további 70 millió eurós költséggel kell számolnunk. Tehát ez egy nagyon mélyreható politikai vitát, az intézmények közötti együttműködést igényel majd. Egyelőre itt van ez a jelentés, a tanulmány, és itt van a kísérleti szakasz akárhogyan is döntünk, ez a jövő év elején életbe lép, de ugyanakkor a tagállamok már maguktól is igen sok mechanizmus bevezetnek, annak ellenére, hogy a végső jogalkotás, vagy a végső jogszabály még nem is született meg. Egy kicsit attól félek, hogy hová fog ez vezetni, meg fognak duplázódni a jelenlegi rendszerek, és a költségek szempontjából is ennek hatása lesz. A legfőbb kérdés továbbra is fennmarad. Mit szeretnénk elérni fő célként, hogy mindez ráadásul összhangba álljon a költséghatékonysággal, most, hogy milyen fajta adatokat, hogyan kívánjuk gyűjteni az adatokat, ezek mind részlet kérdések még. Ezen kívül a bizottsághoz egy kérdést intéznék még, hogyan tudják azt megindokolni, hogy a harmadik országokból származó állampolgárok be és kilép, fellépésének költsége 300 millió euróval olcsóbb lenne, mint a regisztrált utasprogram. Ez 9 millió utasra vonatkozna. Honnan vannak ezek a különbségek? Nem igazán látom. Miért sokkal drágább az egyik rendszer, mint a másik? Tehát ezzel kapcsolatban szeretnék választ kapni. És végül szerettük volna a biztostól is megkérdezni, nemrég volt egy eszmecsere is vele a intelligens határkezelés témájáról, de a jövő hétre egy háromoldalú egyeztetést kértünk. Szerintünk ez fontos, mert látni kell azt, hogy az intézmények mit is kívánnak tenni, hiszen különböző információkkal rendelkezünk, nagyon sok választ kell adnunk, világos válaszokat kell adnunk, és aztán vissza kell térnünk az állampolgárokhoz a válaszokkal, mert ez a következő hetek, hónapok, évek során ez egy érzékeny téma lesz itt a parlamentben, és nem is igazán látom, hogy hová fogunk jutni, hogyha nem kéz a kézben haladunk. Tehát köszönöm a részleteket, meg ezt a tanulmányt, és a további információkat pedig várom az önök részéről, illetve a többi kollega részéről is a kérdéseket. Köszönöm, Tánje. Az egész csomaggal kapcsolatos aggodalmaknak adtál hangot. Valóban itt a duplikáció, a megkettőződés problémája is felmerül. Többen kérték a szót, és aztán visszadom a szót a bizottságnak. Haller Aró úr, és még többen, akik később jöttek be, kérték a szót. Köszönöm szépen! Nagyon örülök annak, hogy az intelligens határkezelő csomag költségei nagyon jelentősen csökkentek a 2013-as eredeti javaslathoz képest. De még ennél is sokkal fontosabb az az, hogy itt nem a minőség rovására történt ez a költségcsökkentés, hanem sőt, azzal ellentétesen inkább növekedett a minőség. Amikor a költségekről beszélünk, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy a külső határokon, ha nincsen egy hatékony rendszer, akkor az hosszabb sorokhoz, dugókhoz vezet, illetve nagyobb hiba százalékhoz, és drágább is, mert több határőrt kell alkalmazni. ezek a különböző nemzeti rendszerek hatékonysága valószínűleg nem túl nagy, hogyha azok nem lépnek egymással a kommunikációba. A csomag célja az az, hogy egyszerűbb legyen a határátlépés a turisták számára, utasok számára, és hogy a határőrök jobban oda tudjanak figyelni azokra az esetekre, amelyekben ez az igény. Fontos tehát az is, hogy információt kapjunk a Schengeni területtel kapcsolatos helyzetről, azokkal, akik túl sokáig maradnak területünkön. És a, az adatmegőrzési időszak, és az, hogy alkalmazunk-e vagy sem új lenyomatot. Nos, hát ezt még talán nyitva hagyhatjuk, de ahogyan a bizottság is elmondta, a az adatmegőrzési időnek másra is kihatása van. Ez egy hosszú távú befektetés a belső biztonság növelésébe és az egyszerűbb utazásba. A külső határok megfelelő védelme a belső szabad mozgás előfeltétele. A belépő-kilépő rendszer működését tulajdonképpen még a Schengeni térség megalakítása előtt ki kellett volna alakítani. Úgyhogy most jó lenne, hogyha jó együttműködésben az Európai Parlamenttel megvalósítanák ezt a programot. Ami az adatmegőrzést illeti, ez egy probléma, komolyan kell venni, de nem szabad túl hangsúlyozni sem. Az Európai Unió már most is személyes adatokat gyűjt és, és megőriz, a juradak és, a, és más rendszereken keresztül az új lenyomatokra vonatkozóan is. Ez nem új, és nem is megoldhatatlan probléma. Az arányosság elvét kellene ezekben az esetekben alkalmazni. Köszönöm. Köszönöm, Bájosz úr. Tack, jag kommer prata svenska. Eh, Asszony, köszönöm, svédül szeretnék beszélni. Megvárom, hogy felveszik a fejhallgatókat. Mi a zöld frakcióban nagyon értékeljük azt, hogy visszavonták ezeket, azokat a javaslatokat, amelyeket visszavontak. És nagyon értékeljük a bizottság részéről azt, hogy nem követik azt az irányvonalat, amelyet a tagállamok igyekeznek kijelölni, azaz azt, hogy a rendőrség hozzáférjen a bűnöldözés során adatokhoz, hiszen ennek a jogszabálynak nem ez a célja. És persze a költségtényezőt is figyelembe kell venni. Nehéz azt mondani, hogy a várt költség keretek belül lennének ennek költségei. Ezt tehát jobban meg kéne vizsgálni. Mi azt kérdezzük a bizottságtól, hogy vajon tart, kitart, kitart-e amellett, amit mondtak azaz, hogy nem fogják támogatni a tagállamok beli javaslatát a rendvédelmi hozzáférés tekintetében. Köszönöm szépen, bárki más kíván hozzászólni? Akkor először az elnökség kapja meg a szót, és aztán a bizottság, illetve a lezáró kör. Tehát az elnökség, aztán a bizottság válaszolt a kérdésekre. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Az elnökség valóban a kezdet kezdetétől fogva az intelligens határcsomagot prioritásként kezelte az olasz elnökség időszakára nézve. Ezen kívül azt is elmondhatom, hogy az elnökség nagy örömmel hallgatta azt a munkát, amelyet az összes, be, az összes érintett fél bevonásával végeztünk a dosszié kapcsán. még akár a technikai részletekre kiterjedően is. Természetesen ezt az egész csomagot, az intelligens határcsomagot prioritásként kívántuk kezelni, és éppen ezért a soros elnökség állandóan napi rendre tűzte ezt a témát a különböző illetékes munkacsoportok napi rendjén, és más fórumokon is, és ezzel az Európai Bizottság számára lehetővé tettük azt, hogy még az évvége előtt előkészítse a Terms of Reference rendszert, amely szükséges a teszt időszak beindításához. Ebben a kontextusban az egyik utolsó célunk az, hogy a Koreper hozzájárulását adja a politikai iránymutatásokhoz, amelyek lehetővé fogják tenni azt, hogy meghatározzuk, hogy ez a teszt időszak megvalósuljon, és az, hogy milyen módon kívánjuk ezt megvalósítani. Az elnökség nagyon is bízik abban, hogy a teljes intelligens határkezelési csomag fontos hozzáadott értéket képvisel majd, mert ezen keresztül különböző opciókat biztosítunk, mind technikai szempontból, mind pedig a költséghatékonyság szempontjából. Természetesen a tesztfázis és a tanulmány eredményei fontos uh, inputot jelentenek a jövőbeli tárgyalások szempontjából, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a megállapodás megszülessen, mind a be- és kilépési rendszerrel kapcsolatban, mind pedig az RTP-vel kapcsolatban. Mindezek úgy kell, hogy megvalósuljanak, hogy ugyanakkor az összes érintett személy alapjogainak teljes mértékben alapjogaikat teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Szerettem volna a társjogalkotók számára különböző opciókat, lehetséges megoldásokat kínálni. Az elnökség meg van győződve arról, hogy szükséges a közös munka a parlamenttel, az Európai Parlamenttel, és en, ebből a célból, ahogyan arra Fajon asszony is utalt, a két jelentéstevővel találkozót szerveztünk, ebben, ezekben a találkozókban a különböző fázisokat, aspektusokat megvitattuk, és mindezt úgy, hogy az illetékes tanácsi munkacsoportokban is megvitattuk ezeket a kérdéseket. a két jelentéstevőnek, a ő is, ön is kérte elnök úr levelében, amelyet Avramopoulos biztosnak és Sannino nagykövetnek novemberben írt. Ön is hangot ad ebben a levélben annak, hogy az Európai Tanács és a Bizottság közötti együttműködés szükséges. Nos, ezzel kapcsolatban a soros elnökség úgy véli, hogy ezeket a terveket, reményeket, célokat a soros elnökség már amúgy is magáénak vallja, és ezek a koreper napi rendjére fognak kerülni és el is fogadtatjuk őket. Ugyanebben a levélben ön elnök úr azt is kérte, hogy egy oldalú egyeztetéssel kerüljön sor politikai szinten, lehetőleg december 9-én vagy 10-én, tehát a jövő héten kerülne sor erre a találkozóra. Tegnap alkalmunk nyílt arra, hogy meghallgassuk Avramopulos biztost, aki azt mondta, hogy sajnos nem fog tudni részt venni, mert más elfoglaltságai vannak, tehát ezen a találkozón ő nem fog tudni személyesen részt venni. És tudjuk azt is, hogy ilyenkor nagyon sok tennivaló van, mindenkinek decemberben rengeteg a dolga, tehát nehéz lesz ezeket az időpontokat megszervezni, és biztosítani azt, hogy politikai szinten is megfelelő találkozót tudjunk megszervezni. az olasz soros elnökség és a lett elnökség, ez csak egy kérdés, amit én felvetek a találkozók megszervezése szempontjából talán érdekes lehetőség. Nem lenne jobb, hogyha elhalasztanánk ezt a találkozót január elejére, És ezzel a teljes hat, intelligens határcsomag kérdését egy kicsit elhalasztanánk. Köszönöm szépen, és Rosenburg úrnak adom meg a szót a kérdések megválaszolására. Köszönöm szépen, és köszönöm én is a képviselő kérdéseit, megjegyzéseit. Valóban a legfontosabb kérdés Fájon asszony kérdése volt, hogy szükségesek-e ezek a rendszerek. Nos, a tanulmány természetesen nem igazán ezzel foglalkozik, ez egy politikai jellegű kérdés. A bizottság véleménye szerint, és természetesen már a kiinduló pont és az volt az első javaslat alapján, hogy teljes mértékben szükségesek ezek a rendszerek. Nem tehetjük meg, hogy nem teszünk semmit, hiszen hogyha megnézzük a határok lekötöttségét, akkor látjuk, hogy valamit tenni kell. A jelenlegi rendszerek nem teljesítenek és nem költséghatékonyak. És apropó, ez az egyik oka annak, hogy 13 tagállam már felállított saját nemzeti rendszert. Önök is ismerik az adatokat, a számokat. Minden évben 200 millió bélyegzés történik a határokon, a határőrök által. Ez egy teljesen felesleges tevékenység és felesleges információt tartalmaz, hiszen nem teszi lehetővé a túl hosszú tartózkodás, esetleges túl hosszú tartózkodás kiszámítását. Ez egy nagyon súlyos probléma, a tagállamok erre felhívták a figyelmünket, tehát fontos kérés, a részükről, hogy tegyünk valamit. Hát ez a valami, véleményünk szerint ez az új rendszer lehetne a jelenlegi fejlesztésekkel, javításokkal, mert az intelligens határoknak valóban intelligenseknek kell lenniük, és hogyha ebbe a gyakorlatba bonyolódunk, ezáltal, hogy ezzel foglalkozunk, a bizottság tulajdonképpen elismerte, hogy a 2013-as javaslat intelligens volt, de talán nem volt elég intelligens, ezért további fejlesztésekre van szükség. Ami azt a konkrét kérdést illeti, hogy az RTP és az IS adatai miért olyanok, amilyenek, az egyik miért drágább, mint a másik. Nos, el kell ismerni, hogy valóban zavaros a kép, és ezt teljes mértékben elismerem, hogyha megnézzük a táblázatok, a statisztikák részleteit, akkor azt látjuk, több dolgot látunk. Az egyik, hogy a költségek jelentős része mindkét rendszert érinti. Költségvetési prezentációs okokból úgy döntöttünk, hogy ebben a prezentációban két félre, 50-50 százalékra -50 bontjuk ezt, ez nem jelenti azt, hogy a valóságban ugyanilyen allokáció történik, tehát hogy 50-50 százalékos. -50 Nagyon sok azonban a hasonlóság, és különösen a nemzeti szinttel történő összehasonlításban, ezért így prezentáltuk. De ez nem jelenti azt, hogyha egy elemet kiveszünk az RTP-ből, akkor a másik rész is fél marad, 50 százalék marad. Remélem értik, amit mondani kívánok. Tehát igazából egy kicsit kényszerített számításról van szó. Hogyha megnézzük az RTP és az IES költségeit, akkor azt látjuk, hogy központi szinten az IES 49 millióba kerül, az RTP pedig 73 millióba. Tehát, hogyha egy integráns, integrált közös rendszert hozunk létre, ezt, a költ, ezt választjuk, akkor az RTP RTP költsége az 1.30 plusz 49. Ezt újra kell, kellene számolni, hogyha úgy döntünk, hogy a két rendszert elválasztjuk egymástól. Elég bonyolult ez, de természetesen szívesen bocsátkozom részletekbe, és technikai kérdésekre is szívesen válaszolok. Ami a rendfenntartási szervek vagy a rendvédelmi hatóságok hozzáférését illeti, Nos, ne haragudjanak, hogyha most nem megyek bele a részletekbe. Technikai tanulmányról van szó, és a tanulmány nem vizsgálja ezt a kérdést, hanem konkrétan a technikai aspektusokat, követelményeket taglalja. Ahogy a prezentációmban is elmondtam, a bizottság álláspontja változatlan, Tehát megnézzük a rendvédelmi hatóságok RTP-hez való hozzáférésének szükségességét, illetve arányosságát, és ezt kell megvizsgálni. Ez a kérdés még nem dőlt el, részben az önök kezében van. De azt gondolom, hogy a politikai háromoldalú megbeszélések keretében erről is vitázhatunk. A biztos a következő napokban az elnök levelére írásban fog válaszolni, és lehet, hogy a javaslatokat érdemes lenne belevenni ebbe a levélbe, mármint azt a javaslatot, hogy esetleg a januári tárgyalásokon foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hiszen valóban ez az a téma, amelyet a három intézménynek meg kell beszélnie lehetőség szerint az új javaslat megszületése előtt, azaz a következő év vége előtt. Ennyit kívántam elmondani, köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Tanya. Rendben. Köszönöm szépen, kollégák, ezt az érdekes, érdekfeszítő vitát. A jelentéstevők és az árnyék jelentéstevők össze fognak ülni, és megnézzük, hogy hogyan lépünk tovább. Nézzük a következő napirendi pontot, de sajnos úgy látom, hogy nincsenek itt eh, azok a személyek, akiknek itt kellene lenniük, úgyhogy 10.30-ig szünetet tartunk. Köszönöm. Köszönöm annak, aki megjött. Várunk még egy picit, hogy a következő napi pontra összegyűjjenek a, azok, akiknek itt kell lenniük, de még egyszer köszönöm, hogy itt vannak, és várjunk még egy picit. Köszönöm a türelmüket, és köszönöm még egyszer azt, hogy visszajöttek, annak, aki itt van. A belügyi alapok nemzeti programjai a Európai Bizottság vonatkozó főigazgatósága előadását hallgatjuk meg. Az előző libe ülésen megbeszéltük az, az unió pénzügyi programjait, és a bizottság most a nemzeti programok ügyében fog beszámolót tartani, részletesen taglalva a program készítés menetét tagállamokra bontva. Vannak háttérdokumentumok is a bizottság részéről, tagállam specifikus információval. Szeretném megadni a bizottság képviselőnek a szót, és utána kérdéseket tehetünk föl. Gasztalúrja a szó, tehát először parancsoljon. Ez egy barátom. Köszönöm. Jó napot kívánok! Az elmúlt időszakban háromszor is itt voltam, júniusban is jártam itt. Nos, hogy mindenki egyetértsen és ismeri a helyzetet. Egyesek jól ismerik a programokat és az alapokat. Kérem, hogy ö, hadd magyarázzam el, hogy a rendszerünk igencsak hasonlít az eredetire, de egy kicsit talán kevésbé formális, és az egész procedúra eleje egy politikai párbeszéd elejét képezte. Ez a politikai párbeszéd azokat a prioritásokat fordította le, amelyek a horizontális jogszabályokban szerepeltek. Tehát a politikai prioritások most egyes tagállamokra lebontva léteznek. Volt egy mélyreható vita a korábbi szakbizottsággal is erről a témáról. A nemzeti programok tekintetében megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy ezek a politikai döntések megfelelőképpen megjelennek-e a nemzeti programokba, és ettől nem térnek-e el túlságosan. Ami pedig a menetrendet illeti, Igen sok nemzeti programot kaptam, de ez 6 és 9 hónap közötti időre tehető, amíg ezeket el tudjuk fogadtatni. Tagállamonként változó a helyzet. Ezt az információt szerettem volna elmondani, tehát 6 és 9 hónap közöttire tehető ez az időszak. Aztán fontos az is, hogy júliusban, illetve szeptemberben a nemzeti programok elkezdtek megjelenni. Az első országok, az Egyesült Királyság, Németország, Szlovénia, Málta, Belgium, Franciaország részéről érkeztek. Litvánia, Románia, Ausztria, tehát ezek a tagállamok jelentették meg először programjaikat. A többieknél, tehát ezekben az esetekben mondjuk következő év áprilisára tehető majd a program megjelenése. Olaszország, Görögország csak a múlt héten jelentkeztek, Szlovákia, Portugália szintén. Tehát ezek a tagállamok később adták be a tervezetet, tehát itt csak június-júliusban lehet számítani az elfogadásra. Hogyan is működik ez a rendszer? A politikai öm, párbeszédből levontakat öm, valósítják meg nemzeti programjaikban. Természetesen egyre kevesebb öm, megjegyzésre lehet számítani az idő folyamán, mert egyre érettebbek lesznek ezek a nemzeti programok. De három-öt felülvizsgálatra van szükség ahhoz, hogy a program kellőképpen éretté váljon. Mit jelent az, hogy érett program? Az, amikor azok a minimális standardek megvalósulnak, amelyeket a bizottság úgy gondol, hogy szükségesek ahhoz, hogy a következő szintre átlépjünk. Az Európai Uniós illetékes ügynökségek is megvizsgálják a helyzetet, annak érdekében, hogy teljes mértékben garantálni tudjuk a migráció, integráció területén a különböző szempontokat, tehát a komplementaritás, kiegészítő jelleg, a mi alapjaink és más alapok között a nemzeti programok, amikor elérték ezt a bizonyos érett szintet, akkor lehet tovább lépni. Ahogyan korábban elmondtam, egyenlően még egy előkészítő fázisban vagyunk, éppen ezért fontos az, hogy a jövő év elején március és július között eszmét cseréljünk, mert akkor már sokkal jobban látjuk a helyzetet, sokkal érdekesebb információk lesznek majd állnak majd rendelkezésünkre. Most a programozásnak az elején tartunk még, de van öt olyan program, amely már elérte a kellő érettségi szintet, Belgium, ISF-je, tehát a, bel, a német alap is, az Egyesült Királyság, Belgium, Luxemburg részéről a menedékes programok elérték már a megfelelő szintet. Én úgy gondolom, hogy az év végéig körülbelül 10 nemzeti program fogja elérni ezt a szintet, 10-15 közöttire tehető majd mondjuk december-januárra, és aztán reméljük, hogy egy következő szintre tudunk lépni, és március végére 15 program már készen áll arra, hogy elfogadják. És aztán szép lassan március, vagy február-március-április során majd megérkezik a többi program is. De az említett 5 program esetében azt láthatjuk, hogy Luxemburg, Belgium és Németország már igen szofisztikált rendszerrel rendelkeznek a menedékes politika, illetve menekült politika területén. Megpróbálják a befektetéseket a folyamatok lerövidítésébe megvalósítani, tehát ez a fő cél eljárások rövidítése, valamint biztosítani azt, hogy a befogadási kapacitásokat növeg, növelni tudják, ehhez pedig oda kell figyelni azokra a csoportokra, amelyek nehéz helyzetben vannak, például a kísérő nélküli gyermekekre gondolok. Luxemburg és Belgium leginkább ezekre a csoportokra, illetve gyermekek csoportjaira koncentrál, az Egyesült Királyság pedig szeretné inkább azt elérni, hogy maga az eljárás állandó ellenőrzés alatt maradjon, és a gyors eljárásokat ne használja ki senki, megfelelő közigazgatási kapacitással járjanak. és megfelelő sztenderdeknek megfeleljenek. Belgium, illetve Luxemburg esetében a eljárási idő lerövidítése volt az egyik cél, ez hat hónap alá csökkent. Nagyon nagy volt egyébként ebből a szempontból a nyomás a múltban. Most rövidítik is eh, ezeket az idő szakokat és a sztenderdekhez hozzá igazítják. Hogyha az integráció területét vizsgáljuk meg, amely a rendszer második komponense, Itt három vagy négy olyan intézkedésre kell összpontosítani, amelyek a befogadó társadalom, az integráció, a különböző belga közösségek vagy luxemburgi közösségek tekintetében vizsgálja meg a helyzetet, a menedékkérők beilleszkedése szempontjából. Belgium és Luxemburg, illetve az Egyesült Királyság esetében a lokalizációs agenda a legfontosabb. És a közigazgatás is rájött arra, hogy az Egyesült Királyságban az állampolgárok nem olyan negatívan állnak hozzá a bevándorlókhoz, tehát megpróbálnak ezért a regionális és helyi szinten olyan tevékenységeket kialakítani, amelyek a bevándorló közösségek, a szociális interakció Természetesen a nyelvtanulás vagy a szakképzés is ide tartoznak, illetve tájékoztatások azzal kapcsolatban, hogy hogyan működik a helyi munkaerőpiac. Tehát megpróbáljuk megpróbálják ezek a programok hatékonyá tenni a beilleszkedést. De Belgium és Luxemburg továbbra is arra összpontosít, hogy a befogadó központok és az integráció megfelelőképpen valósuljanak meg. Aztán, ami az önkéntes visszatérés kérdése, és itt az Egyesült Királyság különleges rendszerrel rendelkezik, ugyanis ők általában a visszatérés kérdését prioritásként kezelték, és ezért a nemzeti program pénzügyi forrásait nagy részben erre irányították. Ez két dolgot jelent. Részben az önkéntes visszatérés arányának növekedésére mutat rá, ez négy az egyhez az arány, az önkéntes, illetve nem önkéntes visszatérés toloncolás aránya, és aztán a CAS, de ezzel a korábbi szakbizottság munkájának is adóznék, mert önök korábban egy minimális arányt javasoltak, ugyanis az Egyesült Királyságban és máshol is ez nagyon jó volt ahhoz, hogy kiegyensúlyozottak legyenek a programok. Tehát, az Egyesült Királyság is legalább 20%-ot kölcsön integrációra, illetve befogadásra. Ezek fontos dolgok, és ezért köszönet jár a parlamentnek. Rendőrségi kérdések. Nos, ezen a területen Németország és Belgium között igen sok a hasonlóság, persze vannak azért a programok között különbségek is. Belgiumban 30 millió, Németországban 140 millió, de mégiscsak három kérdésre összpontosítanak, oktatás, IT infrastruktúra, az adatcserére vonatkozó infrastruktúrának javítása, rendőrtisztek közötti együttműködés javítása enne, ezen keresztül, biztonságos, hatékony rendszer kiépítése, és itt a drogkereskedelem, az internetes bűnözés és az emberkereskedelem területeire próbálnak nagyon nagyon odafigyelni, és aztán a harmadik szektoriális megközelítés a határvédelemre vonatkozik. Belgium esetében itt a minimális arányoktól egy eltérési koncesszió van, és az Euroszúr meg kell tartsa a minimális sztenderdeket a külső határokon. Tehát mindketten beru- a vízum információk rendszerbe ruháznak be, és a konzulátusokat bevonják, feltételeket kell biztosítani a konzulátusokon ahhoz, hogy végrehajtós legyen ez a program, tehát a SZISZT is fel kell tartani, és a nemzeti koordinációs központokat a Euroszor számára, biztosítva azt, hogy koordinált módon tudjanak a hatóságok együttműködni, hogyha a határvédelemről van szó, és egy, közvetlenül kell, hogy a vízum kiadás és a határ átlépése lehetőleg simábban működjön. Ezek tehát a fő célja ennek a programnak, és a végén egy nagy vonalakban való statisztikát ismertetnék csak, ez még nem egy mélyreható vizsgálat eredménye, csak egy, egy csak statisztikai becslés, ami alapján elmondható, hogy jelenleg Három tagállam kivételével az összes tartja a minimum százalékos arányt, három Görögország, Litvánia és Lettország, amelyek nem. Ez persze még nem a sztori vége. Vannak olyan százalékok programeredmények, amelyek nem tartják ezt, de nem az a célunk, hogy, hogy nyomást, gyakorlunk, ilyet gyakorlunk, hogy javítsák a százalékos arányt, A e tagállamokban is javuljon a folyamat, és ha nem tartják, akkor nagyon-nagyon el kell magyarázzák, hogy miért kérnek derogációt a határ és vizum politika tekintetében. Az Eroszúrnál széttartóbb a kép, hét tagállam jelenleg nem tartja be a szabályokat, Málta, Nagy-Britannia, Belgium nem. Ausztria, Belgium, Bulgária, Dánia, Magyarország, Luxemburg és Hollandia nem tartja. Persze nem kell leírják most, majd megadom úgyis írásban ezt az információt. Más, mindegy eset magában áll, nem lehet egy öntetően vizsgálni mondjuk Ausztriát, Belgiumot, Dániu, Dániát például, a rendszer nagyon jól fejlett már, és nagyon szilárd alapokon áll, csak fenn kell tartani, és vállalták is ezek az államok, hogy tartják ezeket, de más tagállamokban, Bulgária vagy Magyarország, ahol sokkal erősebb nyomást kell gyakorolnunk ahhoz, hogy tartsák. Minden esetben azt kell biztosítanunk, hogy a nemzeti programok, hogyha van derogáció a minimum százalékra vonatkozóan, legyen erre jó magyarázat, egyrészt, másrészt azt kell biztosítani, hogy a tagállami eszközökkel minden kiegészítő hiányzó elemet teljesítenek. Ezzel hagyj fejezem be, további adatokkal a menekültügy tekintetében egészében látunk 20-25 százalékos arányt fordítanak a, a finanszírozásból az államok erre, Málta 50 százalékot a menekültügyre szán, Csehország 40 százalékos integrációs tétellel bír, a visszatérítésben pedig Nagy-Britannia és Bulgária azok a tagállamok, amelyek a, az oroszlán részét viszik el komponensnek. Köszönöm, ezzel zárnám. Um, thank you very much, Mr. Gasselu, and, uh... Köszönöm szépen, Gastelou úr. Nagyon hasznos volt a beszámolója. Az előző szakbizottsági elnök az elmúlt mandátumban, illetve jó magam ebben a mandátumban írtunk a bizottságnak, Itt ön tagállamokról beszél, nagyon sok információt kaptunk a tagállamokra lebontva. Amit én szeretnék, és gondolom, hogy a képviselő urak és hölgyek is egyet értenek velem, mm, gyakorlati lebontásra, részletes lebontásra lenne szükségünk. Amit kaptunk, az igazából csak a kiinduló pont, különösen a belügyel kapcsolatban konkrét tagállamokra lebontott statisztikára lenne szükség, arra vonatkozóan az egyes programokban ezeket az alapokat hogyan használták fel. Ami a belügyi alapokat illeti, ezek ugye érzékeny témát képviselnek, illetve illetve ö, mindenki nagy figyelemmel követi ezeket az alapokat, az alapok felhasználását, gondolok itt a menekültügyi kérdésekre, a újratelepítésekre. Tehát a bizottságnak nagyon praktikus, gyakorlati megközelítést kell alkalmaznia. Nem igazán azt kaptuk, amit kértünk, és amit most elmondott, azt jó lenne megkapni írásban, tagállamokra lebontva, mert azt hiszem, hogy a kollégákat ez nagyon is érdekelné. Szerintem a kollégák is ezt fogják mondani, vagy erre fognak utalni. Meglátjuk. Először Bögő Szipol, aztán Szilvigium következik. Köszönöm szépen. Igen, egy-két gondolatot már elmondott az elnök úr, abból, amit én szerettem volna. Én soha nem olvastam, soha nem láttam egyetlen egy ilyen nemzeti programot sem, ezért nagyon is nagy figyelemmel követtem, amit mondott, hiszen szeretnék megtudni valamit arról, hogy mi is történik a tagállamokban. Hallottunk valamit a prioritásokról, illetve a különböző területekről, ahol a tagállamok ezt az alapot felhasználják, azonban konkrétan nem hallottunk semmit nem tudjuk, hogy milyen konkrét lépések történnek a tagállamokban, illetve hogy hogyan fogják ezeket felhasználni. Szükség lenne ezekre az információkra, látni kellene azt, hogy mi történik ezekkel az európai pénzekkel. Ezen kívül van még egy kérdésem a tagállamok kiegészítő intézkedésekre is használják ezeket az alapokat, vagy pedig a már folyamatban lévő projekteket finanszírozzák ezek segítségével, tehát nem a saját nemzeti költségvetésükkel finanszírozzák, hanem az európai alappal. Ugye nem ez a célunk, nem ezt szeretnénk látni. Mi azt szeretnénk, hogyha további projektek indulnának, és arra használnák ezeket az összegeket. Tehát fontosnak tartanám, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjunk, és még egy megjegyzés. A különböző területek esetében minimális arányokat kértünk, százalékos arányokat. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezt nem veszik komolyan, de igazából nem mondták el, hogy miért nem. Jó lenne látni, hogy ennek mi az oka. Yeah, if I look back at my letter, if it's not hogyha visszatérhetek, ha amennyiben a levelemben ez nem volt egyértelmű, szeretném elmondani, hogy valóban ez egy nagyon fontos gondolat. Fontos, hogy ezeket az alapokat ne arra használjuk föl, hogy a tagállamok a költségvetési csökkentéseket pótolják ezzel, hanem azt szeretnénk, hogyha ez hozzáadott értéket képviselne. Valószínűleg ilyen részletesen nem tud majd beszámolni ezekről, de jó lenne, jó lenne ezt meglátni, megnézni, hogy, hogy, hogy milyen helyzetben vannak ezek az országok, egyes ország. Szilvigion következik. Köszönöm szépen. Igen, elnézést kérek, egy kicsit késve érkeztem, de rögtön meg is ragadom a lehetőséget, és csatlakoznék az elnök úrhoz. Igen, azt értem, hogy kértük, hogy pontosabb adatokat szolgáltassanak. Láttuk a három példát. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy nagyon gyakran beszélünk ezekről az alapokról, ezek ugye nagy figyelmet kapnak, itt gondolok a bevándorlási, menekültügyi kérdésekre, annak felhasználására, az alapok ilyen területen való felhasználására ami a, azt a kérést illeti, hogy pontosabb információt kapjunk, valóban ez hasznos lenne, hiszen a szöveg kidolgozásakor erre nagy szükség van. Ami pedig az alapok kiosztását illeti, a méltányosságra, a transzparenciára helyeztük a hangsúlyt. A kérdésem is erre vonatkozik. Azt kértük ugye, hogy a minimális százalékos arányt tartsák be a tagállamok. Lehet, hogy voltak kivételek. Hogyha voltak, akkor szeretnénk tudni, hogy pontosan mely tagállamok kérték a kivétel alkalmazását, és milyen okból. Aztán a következő kérdésem. Az újratelepítés re vonatkozik. A szöveg pénzügyi aspektusokra rávilágított, tehát a tagállamok az újratelepítésben segítséget kapnak, ez benne van a nemzeti programokban, illetve ez adott-e lendületet ezeknek a folyamoknak? Hát nem várok én itt fenomenális eredményeket, de lette valamilyen következménye, lette valamilyen eredménye. A harmadik kérdésem a pontosításra vonatkozóan, ami az önkéntes visszatérés, illetve a visszatérítés kérdésére vonatkozik. Hogyan tudnánk előre mozdítani az önkéntes visszatérést? Volt-e ebben a témában mérhető, kézzel fogható fellépés, tehát ösztönözték el az önkéntes visszatérést. Elnök, igen, hát ez jól, mutat ar, jól rámutat arra, hogy részletekre van szükségünk. Thomas. Děkuji, pane prezidente. Köszönöm szépen. Já mám jeden dotaz e, jako zpravodaj nebo širou, širou report. Nekem is lenne egy kérdésem, jelentés tevőként, vagy mint árnyékjelentéstevő, olyan programokra vonatkozólag, amely a korábbi ö, programozási időszakra vonatkozott, már láttuk, hogy milyen, prog- milyen problémák alakulnak ki. Tulajdonképpen arra gondolok, hogy minthogyha nem vennénk figyelembe bizonyos programok ö, hatékonyságát, vagy a tapasztalatokat, és azért gyakran megkettőződnek a programok, és ezért azt szerettem volna kérni, hogy az Európai Bizottság foglalkozon ezzel a témával, mert nem szeretném, hogyha öt év múlva megint ugyanígy tartanánk, és akkor majd jogos kritikát fogunk kapni, ugyanis négy tagállamok négy tagállamnak mindig is problémái voltak az alapokkal. Köszönöm szépen. Vannak-e más kérdések? Void úr. Ja, danke sehr. Mich würde noch interessieren. Äh, Köszönöm szépen. Engem a következő érdekelne. Beszéltünk-e Bulgáriáról és az Egyesült Királyságról, és arról a problémáról, hogy ők felhasználják az önkéntes visszatérítésre is, nem önkéntes, tehát nem önkéntes visszatérítésekre is ezeket a összegeket. Most az önkéntes visszatérés esetén valamiféle prémiumot fizetnek ezeknek az embereknek, hogy hazatérjenek? És ami pedig a tolon, kitoloncolást illeti Bulgáriában és az Egyesült Királyságban, ez hogyan valósul meg a sztenderdeket, vajon betartják? Köszönöm szépen. Gasztelú úré a szó. Köszönöm szépen a kérdéseket. Vojd úrral kezdeném. Az Egyesült Királyság és Bulgária, illetve az önkéntes és nem önkéntes vagy kényszer visszatérés a jogalkotók a bizottságot felhatalmazták arra, hogy a világos preferenciákat állapítsa meg az önkéntes visszatérés, ez a prioritás. Egyenlőre ez az, egyik, ez az egyetlen mechanizmus, de ugye itt öt programról van szó, jelenleg ez sikeres volt, tehát egyenlőre sikeresek vagyunk abban, hogy meg tudjuk győzni a tagállamokat arra vonatkozólag, hogy az önkéntes visszatérést támogassák. Most a jövőben elképzelhető, hogy ez másként fog alakulni, és abban az esetben, az új tagállamok. Elképzelhető, hogy kevesebb tapasztalattal, kapacitásokkal rendelkeznek, és nem fogjuk megengedni azt, hogy ne javuljon a helyzet összességében. Tehát a múlthoz képest kell javulást elérni az önkéntes visszatérés területén. Az Egyesült Királyságra vonatkozólag elmondtam, hogy egészen addig, amíg az Európai Uniós alapokat használják, addig a mi jogszabályainknak meg kell feleljenek. Ezt nagyon világosan kimondtuk, és szerintem sikeres is ez a közös ez együttműködés. Guillaume asszony a egy fontos kérdésre vonta, fe, vonta oda a figyelmet. Nem akarok túlságosan optimista lenni ebben a kérdésben, de azért láthatunk már javulást a tagállamok részéről, ugyanis itt vállalások történtek a tagállamok részéről a korábbi rendszerhez képest. És ez azért is történt így, mert most vannak alapok és ösztönzések. Ami az ígéreteket illeti, nagyon pozitív a helyzet, de hát azért ezt majd meglátjuk, hogy az implementáció terén hogyan muzsikálnak a tagállamok. Tomás úr, a mérés és a mérhetőség kérdésével kapcsolatban tett fel egy kérdést. Nos, itt a programok tekintetében a közös indikátorok kidolgozásán rengeteget dolgoztunk. Van egy lista, amely az összes tagállam számára közös megközelítést mutat be, amely, és ennek az a célja, hogy mérhetővé váljon az egész folyamat. Ezen kívül számunkra nagyon fontos volt az is, hogy célzott forrásokat bizony, biztosítsunk azokban a tagállamokban, ahol a mérhetőség szempontjából fontos eredményeket kell elérnünk. Aztán volt egy másik kérdés, ami a duplikációra vonatkozott, illetve arra, hogy az Európai Uniós alapokat ne a költségvetési lyukak betömködésére alkalmazzák a tagállamok. Nos, hát erre nagyon odafigyelünk, persze nagy a kísértés, mert mindenhol megszorító intézkedések vannak, úgyhogy a tagállamoknál erős a kísértés erre vonatkozólag. Itt egy elég radikális gondolatot fogok elmondani. Én úgy gondolom, hogy amikor nincsen meg az erős Európai Uniós indítatás ezen a területen, akkor oda kell figyelnünk. A pénzeszközöket csak az Európai Uniós hozzáadott értéket képviselő projektekhez lehet felhasználni, tehát a duplikációt nem engedhetjük meg. De ugyanakkor a programokkal kapcsolatban azt is látnunk kell, hogy ezek 7 éves kifutású programok, itt kategóriákat fogunk találni, illetve öm, példákat, itt nem konkrét projektekként jelennek meg a programok, és ez nagyon nagy váltást jelent hmm. a múlthoz képest. Sokkal rugalmasabb programokra van szükség, hogy a bürokráciát elkerüljük, a pazarlást, pocsékolást elkerüljük, és nem szabad, hogy egy rugalmatlan rendszer alakuljon ki, és ebből a szempontból a tagállamoknak igen precízen kell megfogalmaznia a különböző cselekvéseiket, mert itt kategóriákról beszélünk, még egyszer ezt hangsúlyoznám. De itt nem lehet öt évet várni arra, hogy aztán ellenőrizzük őket. Mi minden évben ellenőrizzük a tagállamokat, és ez nagyon nagy különbség. És a projektek bemutatásával együtt kell járjon az, hogy a tagállamok bemutatják azt is, hogy hogyan valósultak meg ezek a projektek. Tehát egy sokkal pontosabb információ cserére van szükség. Ez más, mint a múltban, de azért lássák azt is világosan, hogy most nem projektekről beszélünk, hanem kategóriákról. Okay. Yes. Igen minden fontos dologról beszéltem. Zipelasszony asszony említette mindezeket, hogy vajon komolyan veszik a minimum százalékokat. Igen, igen, ezt sokkal komolyabban veszik, nagyon komolyan veszik. Mindig, mindig, és ezt ki is fejtettem a prezentációmban, mindig konkrét okokat adnak, megbízható okokat, ha derogációt kérnek. Ez nem azt jelenti, hogy mindig el kéne fogadjuk ezeket, persze, de általában mindig jó indokokkal állnak elő. Néha ezek indokoltnak teszik, teszik, indokoltá teszik a kivételt, ha nagyon fontos érdek fűződik ehhez, ám mindig kérjük a további tájékoztást. Ám jelen pillanatban mindent komolyan, minden tagállam komolyan veszi ezeket, soha nem ö, ö, söprik félre, és mindig komolyan veszik a magyarázatot is. Az ANIF ott is sok kivétel van, és itt sem kell mindig elfogadni a kivétel kérelmet, ki, ha csak nincs igazán megbízható háttere. És a jövőben intervenciókra is igaz ez. Azt hiszem ennyi volna. Szerintem reflektáltam a legtöbb kérdésre, ha nem kérem jelezzék. Köszönjük szépen. Ért, nagyon értékeljük, hogy számon kérhetős struktúrák is beleépülnek a rendszerbe és ugyanakkor azok a példák, amelyeket Guillaume asszony felhozott, mutatja, hogy fontos, hogy országra bontva vizsgálódjunk, és fogalmazzuk meg ezt a politikai narratívát, és a levelemben is, legkésőbb januárban, így teszek. Mert hogy még egy, nagyon fontos legyen még egy szintje a számon kérhetőségnek, mert átláthatóan kell működjön a program jelenlegi levélben ez nem tükröződik, ez egy nagyon széles merítésű megfogalmazás, ez talán azt hiszem nem lesz elég. Úgyhogy ez, ennek szellemben fogok kére, megfogalmazni a kéréseinket, a követeléseinket a levélben, amelyet el fogok küldeni. Köszönöm a prezentációt, Virgit. Csak egy rövid kérdés. Talán félértettem nyelvi a megfogalmazást azokról az országokról beszélve, amelyek kivételt kérnek azelől, hogy ne kelljen követniük a minimum százalékot, ezekről további információt kérünk, amennyire lehetséges, mintha ezt mondta volna. Ez azt is jelenti, hogy sose kapjuk meg. Nem, csak hogy tisztázzuk, nem értettem-e félre. Igen, én a, a, a nyelvi megfogalmazásomban lehet a hiba. Egyetértek az elnökkel, és elnézést, a legfontosabb pontot kihagytam, hogy több információt kérnek azt mondtam, hogy akár ezt ma is megadhatjuk. Nagyon fontos mindannyiunk számára az, ez a pont, és erről mindig állandó méreható tájékoztatást tudok adni, és a, ahol viszont a mostani helyzet az, hogy a horizontális szabályozás meghatározta, hogy a programozás folyamatában folyamatos tájékoztatás, mérható tájékoztatást nyújtunk, Szerintem ez egy, egy, egy közigazgatási kifejezés, állami igazgatási kifejezés. Ha én is elkezdem használni, szóljanak rám. Köszönöm, Gaston úr. Írunk magyar, megkérjük a további részletesebb információt. Köszönjük még egyszer, hogy eljött. Köszönöm, kollégák. Szerintem további késésre nincs szükség, mehetünk tovább a következő napirendi pontra. Itt vannak a meghívottak, igen. Kérem mutatkozzanak be, hogy mutassuk be őket, amíg feljönnek a pulpitusra. Addig bemutatom őket. A következő napi rendi pontunk tanulmány új megközelítések és hozzáférések a nemzetközi védelmet kérő menyújtók eljárásával vonatkozóan a szakpolitikai részleg munkatársai fognak előadást tartani, véletlenül Lax, a Queen Mary London Egyetem jogász professzor, a kutatója, menekült jogi koordinátor a londoni egyetemen. Aztán Catherine Castello is tart egy prezentációt, aki társ professzor. Egyre hosszabbak ezek az, ezek az egyetemi címek. Hosszú amerikai nevük van általában a a tanszék vezetők, tehát az Andrew W. Mellon professzori, vagy tanszék kutatási központ munkatársa, a Szent Antoni College-nál is bír ösztöndíjjal. Aztán Minos Mözerakus úr is előad majd. Aki a negyedik migrációs tanulmány szerzője az Augsburgi Egyetem bevándorlás kutatók központában. A menekült ügyi eljárás, új megközelítések, alternatív lehetőségek és utak a nemzetközi védelmet kiremező személyekkel vonatkozó menekültök eljárásokat való hozzáférés tekintetében a címe ennek az előadás sorozatnak, és bemutatják ennek során a tanulmányt, Nem tudom, melyikük válja először. Costello professzor talán először. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők. Nagy megtiszteltés, hogy eljöttünk ide. Bemutatandó tanulmányunkat, és szerintem időszerű is. Nem kell hangsúlyozzuk, milyen kulcsfontosságú pillanat ez most, Európa vállalásait tekintetően a régióval a régió menekültjével szemben, mert hogy példátlan válság tanúi vagyunk a globális menekült hullámok tekintetében Európa szélesebb térségében. A szír válság példátlan számú menekültet hozott magával. Ezért is örülünk annak, hogy bemutathatjuk, megírhattuk és bemutatjuk ezt a jelentést. Nem csak mi hárman írtuk ezt persze, hanem két másik szerzője is van, akik nem tudtak ma eljönni. Elspeth Guild és Madeleine Garlick. És van egy tanácsadói testületünk is, a tagjai itt láthatóak. Miről nem szól a tanulmány? Ezt is el, érdemes elmondani. Nem arról szól, hogyan lehet biztonságosan hozzáférni a menekült ellátáshoz az EU-n kívül. Egy nagyon fontos jelentés készült egy másik tudós részéről, amely azt vizsgálta, hogy a humanitárius vízum kibocsátás az EU-val be, bejutás megkönnyítésére hogyan szervezhető meg. Ez tehát egy másik téma, másik tanulmány szó, szó róla. És vannak más eszközök is, diploma, diplom, diplomáciai menekültügy, visszatelepítés, menekültek evakuálása és a vízumrendszer rugalmasabbá tétele hogy ne kelljen elkerülsenek hosszú utakat. Tehát ezekkel nem foglalkozik. Ma délután az osztrák belügyminiszter fog beszélni önökkel, amely egy EU visszatérítési programról fog beszélni. Are crucial ones. Um, they're not ones that we have... Tehát ezek a témák nem voltak hivatottak, nem erre hivatott a mi jelentésünk. Ugyanakkor azt is látni kell, hogyha még ha Európa még biztosítana is az EU-n belül biztonságos hozzáférést, ez nem engedi meg azt sem, hogy eltérjünk, derogációt kérjünk a védelem jogának érvényesítéséről azok számára, akik elérik az EU határokat. Tehát, hogyha működne is visszatérítési program, amelyben a menekült jogot kapottak visszatérítésével foglalkozik. És jogos, legálisan érkezők rendszerét működtetnénk, ez nem váltaná ki ennek a kötelezettségnek az érvényesítési rendszerét. Ezt pedig úgy kell strukturálni, hogy értelmes legyen, észszerűen működjön a védelmet kérők szempontjából. Ez volt tehát az alapja a jelentésünknek. Ennek alapján, ezen premissza alapján néhány feltételezést sel éltünk a spontán menekült kérelem tekintetében, miszerint az EU tagállamok és az EU által végetett szakpolitikák miatt úgymond irreguláris, szabálytalan státuszban érkeznek a határokhoz, és így ki vannak téve a, a, a nem megfelelő eljárásnak, és annak, hogy nem fogadják be menekült kérelmüket. A tanulmány tehát megvizsgálja a védelem és az első vonalbeli fogadás kérdései. Ezek összekapcsolódnak, ahogy attól függ, hogy hogy működik a menekültügyi rendszer, és hogy ismerik el, hogy határozzák meg a menekültjogi státuszt, ezt ugye EU jogszabályok erről rendelkeznek, és ezek összekapcsolódnak tehát, ha gyorsan befogadjuk a menekült, akkor gondoskodni kell az első vonalbeli fogadásról is. A közös feldolgozás és felelősség megosztás ügyéről is beszélni kell. Utóbbi alatt azt értjük, hogy a kérelmek feldolgozása is ide esik, és a pozitív elismerése a döntéseknek EU, az EU egészében meg kell valósulni. Jelenleg egy menekült jogi kérelem elismerését nem automatikusan ismerik el másik tagállamban, tehát a feldolgozó ország tagállam így módon sűrűs felelősséggel bír, és még akit elismertek menekültként, azt sem tud egyesülni a családjába más tagállamban. E premisszából kiindulva, mielőtt új mechanizmusokat beszélünk meg, mielőtt az új közös feldolgozásról beszélnénk, vagy a, a Dublini alternatívákról beszélünk, azt kell megértsük még jelenlegi problémák. Azt kell hangsúlyozzuk, hogy a mostani problémák az európai menekültügyi rendszerben olyanok, amelyeket magunk hoztunk létre jó részt. Azért, mert túl, túl sok a kényszerítő eszköz alkalmazása, és túl bonyolultak az eljárások és a rendszerek, és ezek olyan helyzeteket okoznak, ahol a menekülteseknek nincs nem ismerik el a védelem jogát, sokszor az EU-n belül szabályzatlan belső mozgásra kényszerülnek, nem ismerik el, sokszor a menekültügyi kérelmüket egyes tagállamokban, és néha nagyon hosszú eljárásnak vannak két, két éve, bírósághoz kell fordulnak, fellebezniük kell. Mindezt egy jól rendezett és jól működő rendszerben mindenre nem is volna szükség. Igyekeztünk tehát visszatérni az alapokhoz. A módszertan az volt, hogy megvizsgáltuk a jelenlegi szakértő jelentéseket és tudományos munkákat széles körben. Júliusban végeztük ezt, ezt a munkát, szeptemberben adtuk be ezt az elemzést. Tehát azt kell megnézzük, hogy működnek most a rendszerek, és mik a most létező legjobb javaslatok. A frontline fogadás, a gyors döntés a menekültügyi kérelmekre vonatkozóan és azok feldolgozása, a gyors feldolgozása a fő témák. Megtámogattuk kutatásunkat közvéleménykutatásokkal is, a kollégám majd kifejti ezt, viszonylag kevés válasz érkezett be, mert hogy nem sok idő volt, hiszen július-augusztus áll csak rendelkezésre tavaly, ám igyekeztük mérni a politikai hőmérsékletet ezekkel a alternatívákkal kapcsolatban. A jelentés lényegi része, amelyet körbeadtuk, ezt röviden összefoglalnám szinopszis gyanánt, aztán majd feltelték kérdéseiket az első fejezet, meghatározza a koncepciókat, alapinformációt ad a menekültesek mm, főcsoportjairól. A második fejezetben egy pillanatfelvételt készítünk a, azon terhekről, melyek Európa melyeket Európának vállalnia kell a menekültügyben. Mielőtt átadom Violettának a szót, aki a statisztikai beszél, azt el szeretném mondani, hogy a menekülteseket, még hogyha teherként tekintjük is, ami persze egy hát elég pejoratív megfogalmazása a helyzetnek, ám ilyenkor is látnunk kell, hogy a feldolgozása, a kérelmek feldolgozásának költségét nem csak a kérelmek számának hatá száma határozza meg, hanem az eljárás mikéntje. És előző jelentésekben is aláhúztuk, amelyet benyújtottunk önöknek, az egyik legjelentősebb költségtényező bármely menekültügyi eljárásban a, a, a, a, a, az a kényszerítő eszközök fenntartásának hossza, illetve mikéntje, hogy mennyiben alkalmaznak kényszerítő eszközöket, minél inkább, annál drágább az eljárás. Tehát nagyon alapvető kérdés a, megosz, a, a tehermegosztás, felelősség megosztás kérdésében ez, és kulcsfontosságú. Mert hogyha a Dublin-nal szembeni alternatívákról beszélünk, akkor ezeket meg kell majd vizsgálni. Tehát, hogy észszerűen osszuk fel a menekült ügypolitika terheit akkor egyrészt látni kell azt, hogy ezt a terhet voltak éppen mi hozzuk létre olyan jogi szabályozásokkal, amelyekről mi döntünk. Most viszont megadom a szót Violettának. Um, Köszönöm szépen. Tehát, hogyha megnézzük a statisztikát, eh, és négy külön évre összpontosítunk, a 99-es, 2004, 2009-es és 2014-es esztendőkre, ez megfelel a, az európai projektnek. Először is a menekültügyi rendszer be, kiteljesült 99-ben, illetve 2004-ben, aztán ott van a Lisszaboni szerződés éve, valamint az alapjogi karta ekkor vált kötelező érvényűvé, tehát 2009-ben. 2014 pedig ugye a jelenlegi esztendő, a közös európai menekültügyi rendszer második fázisának kiteljesítése, tehát ezek a legfontosabb dátumok, ezekre összpontosítottunk, amikor a statisztikát megvizsgáltuk. Nos, nézzük a menekült kérvényeket ebben a négy oszlopban. Azt látjuk, hogy nem túlságosan nagy a különbség. A bővítést követően, amikor 15-ről 28-ra nőtt a tagállamok száma, nagyjából ugyanolyan szinten voltak a kérelmek, ugyanilyen számú kérelem érkezett, ez pedig azt jelenti, hogy összességében a befogadó helyek száma növekedett, hiszen annak ellenére, hogy a tagállamok száma növekedett, azt látjuk, hogy a kérvények száma nagyjából stabil maradt. A következő, a következő grafikonon látjuk a Dublini rendszer hatását. Ez elég korlátozott volt, már ami a tagállami felelősségek megosztását jelenti, és ez nagy mértékben szembeállítható a humán erőforrási költségekkel. A nettó befogadók az Európai Unióban a grafikon szerint nagyjából stabilan ugyanazok maradtak a Dublin rendszer ellenére, ott volt a Dublin 1, a Dublin 2, aztán a Dublin 3, ezek eredményét mutatja a grafikon. A jelenlegi adatok szerint a dublini transferek gyakorlatban nagyon, nagyon alacsony értéket mutatnak. A, azt látjuk, hogy a kért transferek és a maguk a megvalósult transferek között van különbség. Itt vannak bírósági eljárások, amelyek ezekre a visszatérítésekre vonatkoznak, illetve ezekkel foglalkoznak. Hogyha megnézzük a statisztikát a tavalyi évre vonatkozóan, akkor azt látjuk, hogy óriási a szakadék, 12%-os volt a kérelmek száma, és maguk a transferek, a megvalósult transferek kb. 3%-ot tesznek ki. Tehát itt elég nagy a különbség. Ennek érde, érdekében jó pár javaslat született a hiányosságok orvosolására, illetve enyhítésére a Dublini rendszerben. A hármas fejezet a legfontosabb kezdeményezést körvonalazza, gondolok itt a felelősségi körök megosztására, valamint az együttműködési mechanizmusokra az első vonalban történő befogadást illetően, ami a közös feldolgozási kezdeményezéseket illeti. Javaslatok születtek, azonban nem minden valósult meg, itt különböző javaslatokat látunk, például szakértői csoport felállítására vonatkozó javaslatot, illetve egy, egy, egy teljes integrált Európai Uniós mechanizmus felállítását, tehát itt nagy az eltérés. A jelenlegi gyakorlatban vannak EASZO kísérleti projektek, ez alapját képezheti annak, hogy a közös fellépéseket bővítsük a jövőben. Ezt meg kell különböztetni az eddigi tapasztalatoktól. Gondolok itt a sikeres együttműködésekre, kormányok, nemzetközi szervezetek, civil szervezetek között. Ezzel meg lehetett volna erősíteni az első vonalban történő befogadást, illetve a UNHCR javaslatokat vagy a Mare Nostrum projektet. Ami az alternatív felelősségi formátumokat illeti, a tanulmány két tendenciára hívja fel a figyelmet. Egyrészt az Európai Uniós felosztásra vonatkozó javaslat szerepel, bizonyos tagállamok adták ezt be, illetve bizonyos civil szervezetek, szakértők. Itt a kapacitásra és a lehetőségekre összpontosítanak a felelősség felosztásakor, a szerződés 80. cikke értelmében. Aztán ott vannak a kölcsönös elismerésre vonatkozó javaslatok, tehát a menedék kérelmek kölcsönös elismerésére vonatkozó kérelmek. Ezek a szerződés 78. cikke értelmében értelmezhetők. közös feldolgozási műveletet akarunk kialakítani, illetve egy alternatív allokációs kritériumra vonatkozó mechanizmust, amely felváltaná a Dublini rendszert. Hogyha ezt a két opciót megnézzük, akkor a tanulmány felhívja a figyelmét arra, hogy mielőtt intézményes reformot alakítunk ki, meg kell hallgatni magukat a menekülteket, illetve a menekült kérőket. A jelenlegi megszorítások, a jogi keretek, erre vonatkozik a tanulmány negyedik fejezete. Itt látjuk a kötelező érvényű jogszabályokat, az adott kompetenciákat illetően. Gondolok itt az eljárási intézkedésekre a menekültügy területén, illetve az első vonalban történő befogadási feltételekre. Ami a menekültügyi kérdés feldolgozását illeti, vannak kötelezettségvállalások, egyrészt a, vonatkoznak ezek a menekült, ügyi, menekült státusz meghatározására, a 41-es és 47-es cikk foglalkozik ezzel, a jelentkezők státusza, azonosítás, át, ö, áthelyezés, illetve a kérvényezők külön ö, igényeire való odafigyelés, mind, mindezek a kérdések ide tartoznak. És itt az igazságos bánásmódra, a megfelelő jogorvoslatra kell odafigyelni. A jó adminisztrációs eljárás, illetve megfelelő védelem biztosítása rendkívül fontos. Ennek érdekében különböző lépéseket körvonaloz a tanulmány. Ezek a szabványok mindenképpen, mindenképpen ezeket a szabványokat mindenképpen be kell tartani illetve a megvalósításukat támogatni kell, méghozzá kompetens szakértők, szakemberek segítségével, akik képzettek a menekültügyi kérdésben, a tolmácsolási szolgálat igénybevétele is ide tartozik. Aztán a menekültügyi kérelem benyújtásakor a kérelmezőknek vannak alapvető jogaik az egész folyamat során, ez benne van az Európai Alapjogi Kartában, illetve az erre vonatkozó európai eszközben, valamint az Európai Bíróság joggyakorlatában. Itt láthatók ezek a jogok, tehát a szabadsághoz, a családi egységhez, illetve a nem visszatérítéshez való jog. Ami a fogvatartást, illetve a transfereket illeti, ezek mind utolsó esetben alkalmazandó lépések. Ez egy európai bírósági döntésre, az MAK döntésre utal. Aztán ott van a Cecily és Simade eset. A feltételeket, a menekültek befogadásának feltételeit meg kell határozni a kérelem benyújtásának pillanatában. Ekkor a kérelmezőnek jogában áll a, az előbb felsorolt jogokat érvényesítenie. Van még egy-két grafikonunk, amelyek a jelenlegi jogszabályokra vetnek fényt, talán gyorsan végigmehetnénk ezeken, tehát nagyon gyorsan. A következő fóliánk azzal foglalkozik, hogy hogyan kell az előzetes vizsgálatokat elvégezni. Itt alapos vizsgálatra van szükség, figyelembe kell venni a kérelmező adott helyzetét, körülményeit, és a negatív döntések, különböző eljárásokat vannak, vonnak maguk után, például a felfüggesztést, az automatikus felfüggesztést. Tehát, hogyha megnézzük a Dublini rendszer elemzését mindezek fényében, és mindjárt visszadom a szót a kollégámnak, akkor a következőt látjuk. A tanulmány alapján azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi menekültügyi rendszer különböző aspektusait kell vizsgálni. Egyrészt ott van az emberi költség, a jogi költség, a gazdasági költség, ami a humán költségeket illeti. Azt látjuk, hogy a Dublini rendszernek vannak hiányosságai, ezt nagyon is megérzik azok, akiket érint a Dublini rendszer. Aztán ami a gazdasági költségeket illeti, jelenleg nagyon nehéz ezeket pontosan meghatározni, nagyon nehéz a Dublini rendszer pontos pénzügyi következményeit kiszámolni, sajnos nincsenek eh, erre vonatkozó adatok jelenleg. Tehát mielőtt átadnám a szót kollégámnak, az utolsó megjegyzésem a jogi költségekre vonatkozik. A hiányos megvalósulás több jogi kihívást támasztott, például az ECHR és az ECJ-hez kellett fordulni, ezek mind a jelenlegi rendszer életképességei, életképességét kérdőjelezték meg. Miután itt összeférhetetlenség volt a Dublin és a Neurofulman elvei között, ezért ez a tanulmány azt a következtetést mondta le, hogy most van a megfelelő időpont arra, hogy felülvizsgáljuk a Dublini rendszer hatékonyságát, és esetlegesen a jelenlegi rezsimet megváltoztassuk. Most átadom a szót. Tudjuk, hogy a Dublini rendszer van most érvényben, és jó néhány jó hány szereplő még mindig nagyon jónak tartja ezt a rendszert. Aztán itt van a Dublin kényszerítő erő nélkül című gondolat. Nos, hát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a Dublini rendszert institucionalizálni lehetne, és csökkenteni lehetne, vagy minimalizálni a humán erőforrás és politikai költségeket, illetve jogi költségeket, ugyanis a transferet gyakran bizonyos kormányok esetében megvalósulnak, még akkor is, amikor nagyon kemény érvek vannak ez ellen. Egy másik dolog, amit ebben a tanulmányban megfogalmaztunk, az az, hogy eltérjünk ezektől a jogi alapelvektől, és egy új alapelv lépjen életbe a jövő rendszereinek kielég, kialakítása előtt. Számunkra fontos volt az, hogy egyfajta intézményi megközelítést alkalmazunk, amennyiben egy más mechanizmusra, vagy a Dublini rendszertől eltérő rendszert kívánunk kialakítani, akkor ezek azok a dolgok, amelyeket figyelembe kell venni. A nem büntető jellegű megközelítés rendkívül fontos, mert ez az ENSZ menekültügyi egyezménye ennek előírásainak is megfelel. Fontos a hitelességünk, szavahihetőségünk és egy több szereplős megközelítés. Az egyik legnagyobb nehézség most pont az, hogy a menekültek és a hatóságok közötti első kapcsolat egyáltalán nem túl nagy bizalmi légkörben zajlik le, és ezen keresztül tehát mi ezt szeretnénk megvalósítani, megváltoztatni, és szeretnénk, hogyha a menekült kérelem sokkal olajozottabban működne, és a menekültek minél hamarabb integrálódhatnának a társadalomban. Én végeztem a kutatást, a kutatás pedig kollégám, és aztán néhány kérdésre is majd még sor kerülhet. Köszönöm szépen! Most csak nagyon röviden nézzük meg, hogy a módszertanunk hogy is nézett ki a tanulmány megírásakor. Ahogyan Catherine is elmondta, nagyon kevés választ kaptunk, és ezzel inkább a különböző álláspontok világosodtak meg számunkra, mint konkrétumokat nehéz volt ennyire kevés adatból levonni. Mi azt látjuk, hogy mindenképpen van egy törésvonal a megvalósíthatóságok között a különböző kérdésekben az alternatív mechanizmusok kölcsönös elismerés kérdésében. A közös eljárási folyamat célja, illetve hogy az ezzel kapcsolatos álláspontok a bizalomépítésre ö, hívják fel a figyelmet, tehát egy ö, együttműködésen alapuló megközelítés, valamint a pozitív példák kiterjesztése. Néhány tagállam részéről pozitív válaszokat kaptunk, és sokan úgy gondolták, hogy a jelenlegi helyzetben ez még túl korai, és vannak jogi akadályok, mint például az adatbázisokhoz való hozzáférés, vagy pedig a jogalapok kérdése maga is. Aztán itt van ugye a nyelvi kérdés, ami egy inkább gyakorlati jellegű probléma. Ami az elosztást illeti, erre Catherine már kitért. Úgy tűnik, hogy ezt támogatják, azt támogatják, hogy a jelenlegi rendszerben a felelősségükörök elosztása tekintetében a Dublini rendszer maradjon életben. Persze vannak más gondolatok is, mely szerint a Dublini rendszert egy disztribúciós rendszerrel kellene felváltani, vagy minőségi és mennyiségi kritériumokat kellene felállítani. És végül van egy nagyon vegyes válasz a kölcsönös elismerés kérdésében is. Jó néhány tagállam úgy gondolja, hogy ez a logikus következő lépése a SEASZ-nak, Más tagállamok úgy gondolják, hogy ez most még korai, és amellett érvelnek, hogy inkább az akit valósítsuk meg, és várjuk meg azt, amíg harmonizáltabb rendszer alakul ki a különböző menedékes rendszerek között. Úgy tűnik, hogy az értelmezések terén is különbözőségeket láthatunk, egyes tagállamok számára a kölcsönös elismerése a pozitív döntéseknek, illetve a szabad mozgás, illetve a védelem nem automatikusan függenek össze. Tehát ez nem jelenti azt, hogy amennyiben elismerték kérelmüket egy másik tagállamban, akkor szabadon mozoghatnak a menedékkérők. Úgyhogy végül is azt a végkövetkeztetést vonhatjuk le, hogy nagyon összetett a politikai tájkép, különböző irányba mutat, és ezért nagyon óvatosan kell kezelni ezt a kérdést, és nagyon sok vitára van szükség, mielőtt konkrét javaslatokkal állunk elő. És én azt hiszem, hogy itt le is állhatunk. Az én dolgom, hogy leállítsam. Köszönöm. A képviselők sem kérték mindezt a nyilvánvaló helyzet miatt, Szíria, és sorolhatnám, ugyanakkor folynak a vitáink az menekült politika és visszatérítés konkrét egyes kérdéseiben. És a másik nagy kérdéskör a jelenlegi menekült ügyi csomag végrehajtásainak kérdése, és a jelentés, amely talán kicsit túlmutat a szakpolitikai, normál szakpolitikai jelentések körén, az az, hogy egy modellt is felállítanak, amely Dublin a kényszerítő eszközök nélküli Dublin volna, ami nagyon érdekes javaslat. Én ö, úgy is fogalmazhatnék angolul, hogy Dublin kényszerítő eszközök és elriasztó eszközök nélkül, mert így nagyon bürokratikus rendszer ez, tehát mint korábban joggyakorlatban foglalkozó, ez az elretentése és a kényszerítő eszközök alkalmazásának politika is egyben. Hogyha ö, megújítanánk a Dublini jogszabályokat, fel kéne tenni az alapvető politikai kérdést. Tehát egy alapvető politikai kérdést kell feltenni a tagállamoknak, és meg kell változtassák a politikai álláspontjunkat, ellenkezősebben ez nem működik, ahogy a is látszik. Legtöbb menekültes négy országba érkezik, holott 28 tagállamban számolunk. Ez egy létfontosságú politikai kérdés. Megnyitom tehát most a kérdések sorát. Dion úrral kezdem, aki először készült, Denis. Köszönöm, elnök úr. Frakcióm kérte e tanulmány elkészítését, örülök, hogy elkészült és bemutatták. Úgy hiszem, helyesen mutat rá a tanulmány, hogy függetlenül politikai helyzettől, amely a tagállakban uralkodik, a Dublini rendszer eléggé rossz, rosszul fest jelenlegi állapotában nem nagyon működik, egyre kevesebb tagállamban működik a transferek száma az egyik tagállamból a másikba Minimális, és a költségek, emberi erőforrás és jogi költségek nagyon magasak. Ezért frakciómban élenk vita folyt le a Dublini rendszer jövőjéről, és szerintem a kényszerítő eszközök alkalmazásának ele, alkalmazása egyik eleme ennek a vitának. Nagyra értékelem tehát a tanulmányt is jó, hogy elkészült. Ugyanakkor, amikor beadtuk a tanulmány megrendelését, nem csak rövid indoklással éltünk, ahogy ez szokás, hanem egy kis anyagot is, papír, egy kis dolgozót is mellé tettünk, amely rámutatott, hogy különösen az érdekelne bennünket, hogy a hosszú, nehezen kezelhető határok ügyét hogyan intézzük, nem lehetne -e tovább lépnünk egy következő szintre, hogy az EU-n belül a határok mentén európai, nem görög, vagy olasz, vagy akármilyen bolgár menekült ügyi központok működnek, hanem európai központok. Minden azon garanciával, amely a befogadásra, a feldolgozásra, amit a kéremek feldolgozására vonatkozik. Ez ugye nagyon bonyolult feladat lenne, mert akkor össze kéne kapcsolni a azzal a kérdéssel, ki a felelős, jogilag ki a felelős a fellebezések ügyében, a visszautasított kérelmek ügyében, a visszafordítottak ügyében, hogy lehet elosztani a bonyolultabb kérelmek feldolgozását. Mindezeket a kérdéseket feltettük a szakpolitikai osztálynak, és nem adtak választ ezekre a kérdésekre. Ez némi csalódottsággal ad okot. Számomra azt hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy vagy azt mondjuk, hogy hagyjuk ezt, mert nem működik, gyakorlatilag, vagy lehet, hogy arra jutottunk volna, hogy érdemes ezen tovább dolgozni részesebben, mert mégiscsak életképes gondolat. Ám nem látok semmi érvet a tanulmányban erről. Van néhány oldal, amelyekkor a száz oldalból néhány oldal ugyan felveti ezeket, de nem fejti ki. Úgyhogy kicsit szerintem fordít, fordítva áll a helyzet, mint ahogy szerettük volna. Szépen hangzik az, hogy Dublin kényszerítő eszközök nélkül, ám ha elolvasjuk, hogy ez mit jelent, azt jelenti, hogy a tagállamok nem kéne átadjanak olyanoknak transfereket, személyeket, ahol nem működik jól a rendszer. Hát egy minimális változás volna csak a mostani helyzethez képest, és így Dublinban maradnánk, holott úgy gondolom a jelenlegi problémák olyan rettentesen nagyok, hogy jóval messzibbre kéne gondolnunk Dublinon túl, megvizsgálva, hogy működne az, hogyha egy közös, közösségi európai menekültügyi rendszer működne, annak milyen kihatásai volnának a következő szakaszra. Ezről meghallgatnám a véleményüket. Nagyon konkrét kérdések, nagyon közvetlen direkt kérdések, attól a kollégától, aki elindította az egész jelentést, hogy kérem, hogy jegyezzék le ezeket a kérdéseket először. Következő Szilvi Gulyán. Oui, merci. Um... Köszönöm szépen. Kicsit uh, meg eltérő a véleményem, és kérdések merülnek fel bennem. Értem, ami elhangzott, de ugyanakkor úgy értelmeztem, hogy itt egy másik Dublini rendszerre van szükség, ugyanakkor De Jong úr azt mondja, hogy nem, ez ugyanaz a Dublin rendszer, csak kicsit megreformáljuk. Most akkor miből fogunk kiindulni? Egyetértek azzal, hogy mielőtt alternatívákról beszélünk, Először a problémákat kellene ismerni, ezekről esett szó, tudjuk, hogy milyen nehéz a helyzet. A közös menedékpolitika esetében Dublin a probléma lényege, és ahogyan ön is utalt rá, 12% a transferek aránya, de valójában 3% valósul csak meg, 12% a kérvények száma. Tehát így néz ki ez a helyzet a valóságban. Most nem tudom, hogy akkor önök mit gondolnak arról, hogy ténylegesen szükséges-e az, hogy felülvizsgáljuk ezt az eszközt, vagy inkább a meglévő jogszabályt kell jobban alkalmazni. Engem megkérdeztek a parlament részéről, de itt fontos lenne azt is látni, hogy milyen más eszközök állnak a rendelkezésünkre, és mire gondolnak önök, hogy új kritériumokat állítsunk fel, vagy inkább optimizáljuk azt, ami most történik. Ez egyébként nagyon más megközelítést jelentene, és ennek hatalmas lenne a hatása az egész közös menedékes politikára. Kérem, hogy ezt pontosítsák. Meg kell nézni ezeket az alternatívákat, és össze kell őket hasonlítani. Megülár képviselő következik. Köszönöm szépen. Nos, nem is csoda, nem is csoda, hogy már korábban is elhangzottak azok, amik most is elhangzanak. Amit mondani szerettem volna, azt elmondták már az előző felszólalók, hiszen abszolút nyilvánvaló, hogy még számunkra is, akik teljesen tudatában vannak az egész menekültügyi politika csinyának, bínyának, a, miután a Lisszaboni szerződés életbe lépett, még számunkra is az egész egy, egy vadon nehéz felderíteni, hiszen hihetetlenül bonyolult az egész rendszer. Amikor a politikai kampány során a májusi választásokat megelőzően egy üzenetet próbáltunk adni arra vonatkozóan, hogy megújítottuk, teljesen átalakítottuk a Lisszaboni szerződéssel a, a Lisszaboni szerződést követően a menekültügyi politikát. Nos, ez az üzenet, ez, ezt az üzenetet igazából nem hallották és nem is hitték el. Azért, mert a különböző országok különböző gyakorlatot folytatnak, és ennek eredményeképpen az európai menekültügyi politika megvalósítása igencsak heterogén képet mutat. A kérdésem pedig a következő, hogyan lehetne szűkíteni a tagállamok mozgásterét. Arra gondolok, hogy milyen mértékben valósítják meg ezt az egész rendszert. Tehát mi lenne a legjobb módja annak, hogy megakadályozzuk az előbb említett hiányosságokat, illetve van-e lehetőség arra, hogy valamilyen európai task force hozzunk létre, tehát egy, valóban egy európai szintű task force jöjjön létre, annak érdekében, hogy az új menekültügyi csomagot komolyan veszik a tagállamok, és következetesen meg is valósítják, meg is valósítják azt, hiszen most nagyon heterogén ez a kép, ahogyan elmondtam. óriási eltéréseket látunk az előre tűzött célokhoz képest. Tehát van-e lehetőség erre a jelenlegi Lisszaboni szerződés keretében? Something they would actually implement. <laughs> okay. Thanks, Juan. Thank you very much. Köszönöm szépen. Cecilia Wikström következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is először is szeretném elmondani, hogy nagyon értékelem ezt a tanulmányt, illetve annak a bemutatását. Júniusban, amikor a közös európai menekültügyi rendszert elfogadtuk, akkor tisztában voltunk azzal, hogy a megvalósítás hosszú és nehézkes lenne bizonyos tagállamokban, de Amint ez megtörténik, akkor egyértelműbb szabályokat és biztosítékokat hozna. Azonban nem dőlhetünk hátra, nem gondolhatjuk azt, hogy a tökéletes megoldást hoztuk létre, hiszen, ahogy látjuk, ez egyáltalán nem a tökéletes megoldás, gondolkodnunk kell azon, hogy milyen további lépéseket kell tennünk, annak érdekében, hogy megoldást találjunk azon problémákra, amelyek nem jelentkeztek még a csomag kialakításokor. Hát a valóságot nem lehet mindig előre kiszámítani, tehát remélem, hogy ez a jelentés rámutat majd néhány problémára, illetve az esetleges megoldásokat is körvonalazza. A Dublin 3 jelentéstevőnek én voltam, a Dublin 3-as rendszernek én voltam a jelentéstevője, illetve most én foglalkozom a kíséret nélküli gyermekekkel, a gyermekek kérdésével. Tehát a jelentésben szereplő problémák, a Dublini rendszer hiányosságai nem olyan eredményt hoznak, amelyek fenntarthatóak lennének, akár a tagállamok, akár pedig a kérelmezők számára. Erre már rámutattak a korábban szólók is. hiszen csak 3%-ban látunk dublini transfereket a kérelmezésekből. A tagállamok a megvalósítása, megvalósítási gyakorlata nagyon nagy eltéréseket mutat. Egészen mostanáig nem láttunk semmilyen nyomát annak, hogy a tagállamok a gyakorlatban figyelembe vennék a menekültek körülményeit, és az erre vonatkozó záradékokat nem használják a tagállamok, nem is gondolom, hogy önkéntesen ezt így tennék. Még a kísérlet nélküli kiskorúokra vonatkozó javaslat esetében is azt látjuk, hogy a tagállamok meg akarják őrizni a transfer lehetőségét, még a kiskorúak esetében is. Akkor hogyan lehet meggyőzni a tagállamokat arról, hogy nem fenntartható megoldás a jövőben az, ami most van, tehát változ, változásra van szükség, Hat tagállam foglalkozik a menekültügyi kérelmek mintegy 80%-ával. Ez is rámutat arra, hogy nem fenntartható ez a rendszer, tehát az összes alternatívát fontolóra kell venni. És most jön a kérdésem, elnézést, hogy ilyen sokáig beszéltem. Tehát lehetőség lenne -e arra, hogy egy kísérleti projektet indítson az EASZO esetleg a befogadási kérelmek témájában. Már kollégám utalt erre, tehát egy valós európai struktúrát kellene létrehozni. Lehetőség van-e erre, illetve önök szerint ez egy lehetséges út-e? Míg beszélt Szilvia, megkérdeztem, mint új elnök, hogyan lehet utánkövetni de a szerzők biztosan folyamatos munkát végeznek, tehát nem egy statikus folyamat vagy, vagy dolog eredményét látjuk most csak, hanem tovább folyik a kutatás egyes területeken, amik elnökként megvizsgálom majd ennek lehetőségét. Gyorsan reagálva most csak arra, amit mondott. Következő hozzászólunk. József Weidenhölzer. József parancsolj. Köszönöm. Úgy gondolom, nagyon fontos tanulmány ez, és nagyon sok megnyugtató elemet tartalmaz. Pozitív látni azt, hogy egy nem elriasztó és nem kényszerű terő rendszer elképzelhető. Mégis úgy gondolom a fő probléma abban áll, ami nem is volt a vizsgálatok voltak éppen egy tárgya, az a kérdés nevezetesen, hol vannak a belépő pontok a rendszerben, anélkül, hogy megreformálnánk a bejutási pontokat, és akárhol is történnek ezek a vizsgálatok, például a humanitárius vízumok kibocsátása, és sorolhatnám, ezeket a mechanizmusokat hogyan kezeljük, holott ez volna az egyik központi kérdés hiszen egy államban való belépés sek száma terheli túl a rendszert. És az általános migrációs politika nagyobb keretében kell ezt vizsgálni. Ugye ma, ha valakinek nincs legális lehetősége beutazni, az akkor túlterheli a menekültügyi rendszert olyan kérelmekkel, amelyeket máshol lehetne észszerűen kielégíteni mint sem a konkrét menekültügyi rendszerben. Tehát bizonyíték alapú szakpolitika készítésnek nevezzik ezt, és a, a, ez a korlátozás pozitív javaslat ám hát nem lenne szerintem nem lehet megoldani a problémát csak evidence-based policy-val. Tehát itt e házban kell egy politikai megoldást követelnünk és megtalálnunk, hogy a Dublin rendszert valamiképpen felváltsuk. Jelenleg ez egyetlen lehetőség arra, hogy valahogy tovább araszoljunk. Tehát hosszabb távon viszont egy világos politikai megoldást kell felvázolnunk a problémára. Ez pedig a mi feladatunk, mint a népképviselőinek, hogy megteremtsük ennek keretfeltételeit. Yeah, that, that's the end of... Igen, akkor ennyi a felszólalók listája. Nagyon érdekes József utolsó gondolata, hogy politikai megoldásra van szükség. Abban az értelemben gondolom ezt, hogy ugye itt a kritikus pontokat kell megoldani, mi az, ami megvalósult, mi az, ami nem valósult meg. Persze ez egy nagyon kemény dolog ezt leírni, ugyanis a különböző jelentéstevők, Szilvi Guillaume, Wikström asszony és más kollégák, akik ezen a területen dolgoztak, tudják, hogy a legnagyobb probléma az pont az implementáció, és itt politikai probléma is van e mögött. Ez egy rendkívül komplex kérdés, ez persze akadályt is jelent, a komplexeitás önmagában akadályt is jelent, de hát ez egy politikai kérdés. De persze most itt nem akarom értékelni a helyzetet, csak kimondom, hogy vannak akadályok az implementáció útjában, és ez egy összetett kérdés, hogy ezt a problémát megfelelőképpen kezeljük egy jelentés során. Éppen ezért arra a kérdésre kellene megtalálni inkább a választ, hogy honnan jön mindez, és hogy nekünk itt jogalkotóként mi a feladatunk, milyen alternatívák állnak előttünk, milyen stratégiával kívánjuk megközelíteni ezt a kérdést, és itt emberekről van szó, akik megpróbálnak a rendszerbe belépni. Úgyhogy kérem, hogy ezt a kérdést próbálják meg megválaszolni, de a többi felvetést is, ami az eljárást illeti, ez egy végső jelentés, és nagyon jó információkat tartalmaz, és az önök munkája jó lenne, hogyha jövőben is inputot adna a mi munkánknak, tehát az implementáció szerintünk is nagyon fontos, mert pont ez a gond a csomaggal, a tagállamok ugyanis nem teszik meg a lépéseket annak érdekében, hogy megvalósuljon az, amiről mi itt döntöttünk. Úgyhogy jó lenne, hogyha most választ adnának a kérdésekre. Köszönöm szépen a kérdéseket, megpróbálok nagyon röviden válaszolni, mert a többi kolléga is szeretne válaszolni. De Jansz úr, ugye itt a közös megközelítés és az Európai Menedékes Központok felállítása volt az egyik kérdés. Tudjuk, hogy akár hol is állítják fel, az továbbra is egy tagállammal lesz, és ilyen értelemben a tagállami jogszabályok fognak érvényesülni. Ami az intézményi dimenziót illeti, az egyik gondolat, amelyet vonhatunk a tanulmányról, tanulmányból, az az, hogy holisztikus megközelítése van szükség, és ez sokkal több pénzt, ezen keresztül sokkal több pénzt meg lehet spórolni, és több szereplős megközelítés sokkal jobb. A kisebb befogadó központok, ahol a civil szervezetek, szervezetek és valamennyi tagállami hatósági hozzájárulás vesz részt a munkából, sokkal jobb az információ áramlás. Nagyon sok empirikus adat szerepel a tanulmányban, és ezért egy kicsit mi hezitálunk, hogy szükséges-e az, hogy nagyobb befogadó központokat alkossunk. Hát itt egyrészt a jogi megvalósíthatóság, másrészt pedig a fizikai megvalósíthatósági akadályok is felmerülnek. Nagyon fontos ugyanis az, hogy az emberek bízzanak ezekben a központokban, és talán a kisebb központokban könnyebb ezt a bizalmi légkört kiépíteni. Nagyon sokszor ugye itt átmeneti helyzetről van szó, csak addig laknak a menekültek a befogadó központokban, amíg el nem ismerik menekült státuszukat. Aztán van egy másik kérdés, ami az integrációra vonatkozik. Rávilágítottunk arra is, hogy jelenleg nem egyszerű a rendszer, ugyanis más országok felé nagyon nehéz elmozdulni mi pedig ezt támogatnánk, és az ECHO egyébként ezt nem olyan régen szintén támogatja egy kommunikációjában. Európa szerte a döntéseknek hatása kellene legyen, de ez ma nincs így. Nem arról volt szó, hogy mi az innovatív gondolatokat akarjuk elutasítani, de egész egyszerűen annyiról van szó, hogy ami működőképes, a sokszor kisebb szinten működik jól, alacsonyabb szinten. Nagyon sok az implementációs probléma, és hogyha meg akarunk próbálni valamiféle innovatív rendszert kialakítani, az lehet, hogy további nehézségekhez vezet, a helyi és az európai központok között lehet, hogy jogvita alakulnak ki, és aztán ott van egy hosszú bürokratikus folyamat is, amely ezt eldönteni. Jelenleg az európai jogi eszközök nagyon jól alkalmazzák a sebezhetőség definícióját, de azért itt az implementációval szintén vannak problémák. Nagyon fontos azonban az, hogy ez ne adjon hozzá az egész folyamat összetettségéhez. Amikor megvizsgáltuk a közös kezelés kérdését, akkor arra jutottunk, hogy a menedékkérők nem biztos, hogy túl sok jót kapnának ebből az új rendszerből, tehát inkább a bizalomépítés lenne fontos, mert az alternatívák inkább a hatóságoknál mutatnának pozitív hatást, és nem a menedékkérőknél. A kollégák is megvizsgálták ezeket a kérdéseket, és aztán az implementációs kérdés, az ottani hézagok, és a második szintű jogi eszközök megvalósítása. Nos, hát ezzel kapcsolatban van most egy új pénzügyi eszköz. Ez azt jelenti, hogy más tagállamokban is, ahol gyengébb a rendszer, forrásokat áldoznak a befogadó központok javításába. És fontos az is, hogy monitorozzuk azokat a kiadásokat, amelyek a kapacitás bővítésére vonatkoznak. Nem olyan régen az Európai Emberi Jogi Bíróság egy olaszországi ügyben hozott döntést. Úgy tűnik, hogy ez az egyik legrosszabb, és a legrosszabb helyre küldik a menekülteket. Vannak olyanok, amelyek egyébként jobban működnek, vannak olyanok, amelyek kevésbé. Az Európai Menekültügyi Alapból finanszírozottak azonban nem feltétlenül a legjobb feltételeket biztosítják. Inkább ez attól függ, hogy a civil, helyi civil szervezetek mennyire vesznek részt a munkában. Úgy tűnik, hogy ezek nagyon banális gondolatok, de azért mégiscsak hatalmas különbséget jelentenek a mindennapi életben, mert fontos az, hogy a menedékesek értsék, hogy mi is történik velük. Nagyon sokszor csak a nemzetközi szervezetek és a helyi hatóságoktól érkezik az információ a nagyobb központokban, és ez nem jó. A gyakorlatban ez egész egyszerűen nem működik jól, tehát a frontloadingon keresztül lehetne a pénzügyi eszközök frontloadingjával megváltoztatni ezt a helyzetet jó lenne, hogyha a feltétele az Európai Uniós támogatásnak lenne többek között az is, hogy a civil szervezetek részt vegyenek ebben a munkában, és hogy több szereplős megközelítést alkalmazzanak. Próbáljunk meg gyakorlatiasan gondolkodni, hogyan lehet a befogadási feltételeken javítani. És aztán a harmadik és utolsó gondolatom a Dublin alternatíváira vonatkozik. Itt az alternatívák megvitatása szempontjából különböző lehetőségek állnak rendelkezésre. Biztos, hogy önök is nagyon jól ismerik ezeket. Arról van szó, hogy milyen kritériumokon keresztül próbáljuk meg megítélni a menedékesek, menedékkérők kérelmeit. Hogyha van olyan fórum, amely támogatja ezt, akkor azt hiszem, hogy az pont az önök fórumán keresztül lehetne megvalósítható, de egyelőre még a tagállamok nemzeti szuverenitásuk részének tekintik a menedék politikát. Tehát, hogyha lesznek új kritériumok, akkor azoknak a kidolgozásában önök is részt vehetnek aktívan. És aztán vannak itt humán kérdések, vagy emberi kérdések is, fontos lenne, hogy a ügynökségeket is bevonjuk ebbe a munkába. Jelenleg úgy néz ki, hogy az emberek, vagy a menedékkérők nagyon gyakran emberkereskedők segítségével jutnak ide be, és Svédország és Írország az egyetlen olyan országok, amelyek nagyjából működőképes a rendszer. Hogyha az információt a civil társadalom vagy a civil szervezetek részéről kapják meg, akkor nem biztos, hogy ennek olyan politikai értelemben is nagy hatása lenne. Fontos, hogy ne a bürokrácia emelkedjen felül ezen a kérdésen. Megpróbáljuk a problémákat megtalálni, és realista megközelítéseket alkalmazni azok megoldására. Rövidre fogom az EU menekültügyi központok gondolatával kapcsolatban. Azért hagytuk ki jelentésből ezt a lehetőséget, mert abszolút nem illeszkedne a mai Dublin rendszerhez, annak értelmezéséhez és végrehajtásához nem illeszkedne. Azt is gondoltuk, talán produktívabb volna egy, egy fokozatos megközelítést alkalmazni, és amíg egy teljesen integrált EU és ö, menekültügyi politikai létre közös központokkal, előttem már a megosztott felelősség koncepcióját ki kéne dolgozni a Dublini mechanizmus reformja révén. És ez különféle formákat ölthet, ne? És ezzel Szilvi Guillaume kérdésére térek rá. Nem egy új Dublint javaslunk, hanem arról beszélünk, hogy eljött az ideje annak, hogy elvessük Dublint. Ami jól tudjuk, milyen a politikai klíma jelenleg, és érzékeljük, hogy ez politikai egyességre van szükség, és amíg ez megtörténik, amíg ez létrejön, addig bizony jelen pillanatban a kényszerítő eszközök alkalmazása nem lehet opció, nem lehet lehetőség, mert ez ellene van az alapjogoknak. Tehát egy lépés, egy fokozatos megközelítést alkalmazunk, és hát a Dublin rendszer sorsa az önök kezében van, mint jogalkotók kezében, addig is a Dublin jobban vég lehetne hajtani a mostani jogi sztenderdek alapján is, és ez Aguilar kérdését revezett tovább, hogy vajon egy EU Task Force megoldás lehet-e. Az ESZA már most is egy ilyen Task Force, az, hogy mit tehet, persze a mandátumtól függ, mire hatalmazzák fel a tagállamok, és az Európai Parlament felügyelete mit enged meg, ám az a munkája végső soron ezt jelenti. Ugyanakkor mindent azok kezében hagyni, akik maguk a jogalkalmazók, az kockázatos lehet. Tehát az átláthatóság számonkorhetőség tekintetében egy multiaktoros rendszer talán megbízhatóbb volna, az NGO-k, az ENSZ menekültügyi szervezete bevonásával nagyobb az esély, hogy a jogi sztenderdek, jogi normák alkalmazása korrektebben alakul. Négyes kérdés, megoldások. A Dublinnal szembeni alternatekre vonatkozó javaslat az asztalon van, a UNACHR és más szervezetek több anyagot készített, a resettlement ügyében a német és osztrák kormány két javaslatot adott ki a disztribúciós kulcsok tekintetében, amelyeket a disztribúciós terepen alkalmazhatók, ám a Dublini vitához csatlakozhatóak. Tehát vannak javaslatok megoldásokra, a, olyan elosztási kulcsmanizmusokra, amely szabad választás enged meg, a, és a, a menekült, ügy, menekült kérő hangját is meghallgatja, és a, ha kulturális vagy családi kapcsolatai vannak egy tagállammal, akkor kérheti az ott feldolgozást. Ám hát mindehez jogi, jogszabályügyi reform van szükség, és ez, ez túl van azon, amit a jelenlegi keretek megengednek. Amit azonban el lehet érni e keretek között is, a mostani normák végrehajtási szintjében az eltörlése vagy csökkentése a kényszerítő eszközök alkalmazásának, ha komolyan vesszük az emberi jogokat, és az EU szerződés, az EUMS e 2 cikkét komolyan vesszük, akkor ezt meg kell fontoljuk. Tehát a Dublini rendszer végiggondol, újragondolását javasoljuk, ám úgy gondoljuk, hogy amíg ez nem történik meg, addig amit lehet, azt kell megtenni a mostani jogi rendszer keretei között. Hogy hogyan lépjünk tovább? Nos, a pilot projektek a befogadás és feldolgozás tekintetében már lefolytak, az a 2014-ben több feldolgozási pilotprojektet lefuttatott, Bulgáriában például a szíriai beáramlással kapcsolatban már közvitatárgya is volt a befogadási, illetően a Mária Nastrum Olaszország és a Poseidon jó példa lehet. A közös befogadási recepciós kezdeményezésre, amiről lehet, amiből lehet tanulni, továbbvinni. Ugyanakkor teljesen kidolgozott, integrált menekültes központok építése két kérdés vetne föl. Ex ante, ki kell osztani a felelősségeket, nem csak azt meghatározva, ki mit csinál, hanem hogy hol. Mert a központot valahol földrajzilag el kell helyezni, meg kell építeni, tehát meg kell győzni a befogadó tagállamot, hogy hát elfogadja a e közösségi központot minden annak minden kihatásával, amelyet okozhat. Hogyha az az ország lesz, amely eleve a, a felelősséget viselő tagállam lesz, akkor az nem túl fair. Aztán vannak ex post meggondolni valók is, hogyha elérték a központot, a menekültek, akkor újra kell osztani őket, nem lehet otthagyni őket, amikor megvizsgáltak a kérem őket. hova mennének ezek az emberek aztán? Ezt megint, megint transfereket tenne szükségesé, és a Dublini rendszer alapjában a kényszerítő eszközök alkalma továbbra is a rendszer része maradna, és ez gond. Ezért oly kulcsfontosságú, hogy a kényszerítő eszközökkel foglalkozzunk ugye azt mondják, hogy a hozzáférés a legnagyobb probléma. Szerintük ez a kulcs probléma, igen, hogy hogy, hogy lehet hozzáférni a menekültügyi rendszerhez. A pályázók az Európai Unió belépési pontokon működnek jelen pillanatban. A tagállamok az Európai Unió külső határait úgy tekintik, hogy a rendszer nem méltányos velük szemben, bár a számok nem igazolják ezeket a az értékeléseket. Tehát ha a disztribúciót leválasztanánk a belépő pontról, tehát le kell választani a két elvet a határőrzési feladatról. Szeretnék visszatérni egy gondolatra. Dion úr, hogyha szeretne ismét a kérdésére, kérdését szeretné pontosítani, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy rövidre foghatom a hozzászólásomat. Nagyon sok értékes gondolatot hallunk, amelyek benne vannak a jelentésben is, illetve azt is látjuk, hogy a probléma megoldására is vannak javaslatok. Például gondolok itt a nagyobb központokra, e, ezeknek a miben léte most tisztázódik. Úgy látom, hogy a problémák egy része talán megoldásra talál, tehát alaposan végig gondolták ezeket a kérdéseket, hogyha vannak források, hogyha vannak anyagok, akkor esetleg esetleg ezt meg lehetne fogalmazni írott formában, kicsit a megoldásokra összpontosítani a politikai realitást látjuk, mi itt vagyunk, nem mi vagyunk a tagállamok, tehát másképp gondolkodhatunk, egy kicsit a skatujából kilépve, és a tanácsi politikai valóság minket nem érdekel, hogyha önöknek vannak jó ötleteik, akkor mi azt szívesen fölkaroljuk, tehát ne a tagállamokra összpontosítsanak, hanem lehetnek egy kicsit innovatívak. Ami a kényszerítő megoldásokat illeti, ezzel kapcsolatban van egy kis gondom, hiszen hiszen például Írországra utalt, amely jó hely lehet menedékkérés szempontjából a legjobb befogadási létesítményekkel rendelkező tagállamok kapják a legmagasabb számú kérelmet, és ez valóban, ez politikai valóság, ez viszont lefelé húzza a rendszert, nem pedig építi ezt. Tehát tartalmi, tartalmi gondolatokra lenne szükség, valós megvalósításra eh, egész Európai Unióban. Köszönöm, mondja az elnök. Eh, remélem nem bánja, hogy ismét szót adtam kérdésre. Még egy ember kért szót, Mario Lorisztának fogom megadni a szót, és aztán visszaadom a panelistáknak. És akkor le is zárhatjuk majd ezt a témát. Mario. Thank you very much. I want to... Köszönöm szépen. Én is köszönettel tartozom a kiváló tanulmányért és jelentésért van egy kérdésem, van egy megjegyzésem. Hogyha megnézem itt a táblázatokat, különböző számokat látunk a, menedék, a menedékügyi kérelmek tekintetében, ugyanarra a régióra, eltérőek az adatok. Például gondolok Svédországra, Finnországra, vagy az olasz-spanyol párosra. Látható az, hogy itt valós problémával állunk szembe, és igazából nem, figyelt, nem igazán figyeltek oda a megvalósítási gyakorlatok eltérésére olyan országok esetében, amelyek általános feltételeiket tekintve hasonlatosak egymáshoz. Úgy érzem, hogy a szolidaritás kérdését a regionális megközelítésben lehetne érvényesíteni, tehát nagyobb központok létrehozására gondolok, amelyek regionális szinten kerülnek irányításra. Tehát a hasonló körülményekkel rendelkező, hasonló hagyományú, hasonló kultúrájú országok összefogva egymás forrásait, tehát a saját forrásaikat megoszthatnák. Például ha Észtországban 95-en jelentkeznek, Svédországban pedig 45 ezen, akkor sokkal jobb, hogyha mi együttműködünk és megállapodásra jutunk, mint hogyha egy olyan megállapodást próbálunk tető alá hozni, amelyben eltérő régiókból származó országok vannak. Ezt hiányoltam a tanulmányból, tehát ezt a regionális megközelítést. A javaslatom tehát, és a kérdésem, tovább lehetne lépni ebbe az irányba, tehát egy kicsit komparatívabb megközelítést alkalmazni, megnézni a regionális aspektusokat és regionális megoldásokat körülözni. Balti országokban végeznek interjúkat, akkor ezt is fel lehet vetni. Komolyan mondom, hogyan lehet meg felülelosztási kulcsot alkalmazni. Érdekes grafikon ez, mely azt mutatja, hogy, hogy a, a szegény tagállamok ugye végén hat vagy három ilyen tagállam lenne, érdekes ez. A zárt szót adom meg a szót, aztán zárjuk az ülést. A az utolsó kérdés a szolidaritással volt kapcsolatos, a szolidaritás végrehajtása vagy létrehozása a, az EU alatti alerégiók csoportosításával. Ezt végig lehet gondolni, és a szerződések meg is engedik, hogy kétoldalú vagy többoldalú együttműködést ö, szervezzenek mag tagállamok egymás között, ha akarnak. A megerősített együttműködés hagyománya is erről szól. Ezt végig lehet gondolni, egy lehetőség. Úgyhogy vagy mindenki, vagy mindenki benne, vagy mindenki kint alkalmazása bizony valóban nehézkesé tenni a dolog szervezését, mert ugyan jog, jogalkotási szinten egy döntési eljárás témája ez, és ott konszenzusa van szükség, ám nagyon nehéz megállapodni a pontomban, hogy egyszerre mindenkinek egyszerre kell lépnie. Úgyhogy ez érdekes felvetés lehet a regionális halközpontok létrehozása. A többi ponttal kapcsolatban lenne egy fenntartásom, illetve tehát egyes kérdésekben nem tudtunk olyan mélységű választ adni, amire lett volna lehetőség, mert júliusban adták a megbízást, szeptemberre kellett választ adnunk, két hónap alatt ennyit lehetett megcsinálni, de a kulcsüzenet az lenne, hogy mivel az Európai Parlament már több jelentést írt a 80 es cikk szolidaritási klauzula alkalmazásáról, az offshore adatfeldolgozásról, meg a közös feldolgozás ügyét, mi fel akartuk mérni a, a létező szakirodalmat, a fokozatos megközelítés témájában konstruktív megoldásokat felvázolva, melyek elérhetőek a rendszer mostani jogi konfiguráció alapján. Tekintet a hogy Dublin 3 éppen most fogadták el, ha csak alapvetően át nem írják a, a jogszabályt, amihez idő kell eleve, 13-ban fogadták ugye a júliusban, nem gondoltuk, hogy, hogy lehetetlen lenne megváltoztatni, ám amíg a Dublin 4 meg létrejön, vagy a Dublin elvetik, addig azért lehet csinálni dolgokat a jogalkalmazás tekintetében, és a parlament kell felügyelje, hogy a tagállamok tartsák vállalásaikat. Köszönöm szépen mind a három kutatónak azt, hogy eljöttek ide. Guillaume asszony egy kérdést tett fel? Igen. Most hát az ő felelőssége Szilvi. Köszönjük szépen a prezentációt, és kedves kollégák, köszönjük azt is, hogy ennyire érdekes vitához mindenki hozzájárult. Ez egy fontos forrás lesz a jövő munkája szempontjából is. Még egyszer köszönöm szépen. Kedves kollégák, három órakor jön az osztrák miniszter, akkor találkozunk.